a 15-ös napi rendi pontunk következik, Tunéziával fenntartott kapcsolatok, a jelenlegi regionális kontextusban. Castaldo kollégán készült fel ebből. Engedje meg Castaldo úr, hogy üdvözöljem a Szakarov díjazottat. Itt röviden üdvözölhessem. Örülök annak, hogy itt van körünkben és egy kicsit meg tudja nézni, hogyan dolgozunk itt ebben a szabizottságban. És azt kérem, hogy Enszaf eh, Hajda, a Ravbaj Dávi eh, képviselője, eh, aki egyébként még mindig szörnyűséges helyzetben be van börtönözve, és ki van téve a kínzásnak, tehát adjuk meg Hajra asszonynak a szót, tessék.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 Äh, die, wegen der Kurzfristigkeit sind die Übersetzer aus dem Arabischen noch nicht da. Die werden gegen. Még nem, érke, még nem érkeztek meg az arab tolmácsok, de engedjék meg, hogy a többi díjazottat is üdvözöljem. Ali Fercátot. Ő az egyik legismertebb szír karikaturista, örülök annak, hogy itt van Vitali Poromálev is, a memoriál képviselője Oroszországból. Köszönjük az ő munkáját is, és nagy aggodalommal figyeljük azt, amely a putyini Moszkvában történik, és sokkal rosszabb körülmények között kell most dolgozniuk, mint korábban. Salim Mahmoud Mohamed Oszmánt is, a szudáni jogászt, aki mindig is embertársai szabadságáért szállt sikra. 2007-ben kapta meg a, szak, Sophie Busson. A Reporters Without Borders képviselője. Köszönjük a szervezetének a munkáját, amely rendkívül fontos ez a munka főként manapság Törökországban. Szarána Litvinát is üdvözlöm ő a, az Újságírók Fehér Orosz Szövetségének képviselője. Reméljük, hogy pozitív fejleményeket láthatunk majd az önök országában, legalábbis azon beszélgetések, tárgyalások által, amelyeket folytatunk az országgal. Limana Srimot is üdvözlöm. Újságíró, szerző, orvos, humanista, és így szerzett magának nagy érdemeket, főként az igazságtalansággal szembeni küzdelemben, azon igazságtalansággal szemben, amit a nőknek kell elszenvedniük. Örülök annak, hogy itt van körünkben. Láthattuk, hogy önnek sikere volt a könyvével is, Bangladesből ér- Itt van még Izana Bagdanovics is. emberjogi aktivista, aktivista Szarajevóból. ban eh, nagy hatással volt újságírói munkássága. Örülök annak, hogy ellátogatott hozzánk, és eh, kívánok mindannyiuknak eh, sok sikert a ma délutáni megbeszéléseikhez.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 hogy eljöhettem önökhöz a mai napon. A férjem Raif Badau, Badawi-tól hozok önöknek egy üzenetet, ő három éve börtönben ül. Három gyermekemtől vonják meg az apjuk jelenlétét, és a remény üzenetét hordozom, szeretném, hogy egyszer a férjem is eljöhessen önökhöz. és a férjem, Raif Badawi, szeretné még egyszer elmondani, hogy reméli azt, hogy pozitív kimenete lesz ennek az ügynek, hiszen a szólásszabadság egy olyan alapszabadságjog, amelyel mindenkinek rendelkeznie kell a világon, kivétel nélkül. Hölgyeim és uraim, először is Raifról szeretnék beszélni, régóta beszélek róla, és a jövőben is megteszem ezt. Minden egyes alkalommal beszélek róla, és teszem ezt a mai napon is. Szeretném őszintén elmondani, hogy hogyan is érzek. Raif szerelmem. Négy év eltelt, négy év óta üres a lakásunk, mert nem vagy velünk a gyerekekre a kérdéseire kell válaszolnom. És közben felmerül bennem a kérdés, hogy hogy fogok reagálni, amikor ismét találkozunk. Sírni fogok? Mit fogok mondani? Szokásunkhoz híven előkészítjük az estét, megnézzük, hogy mit fogunk vacsorázni, mit fogunk inni, mit fogunk felvenni. Három éve nem találkoztunk, és felmerül bennem a kérdés, hogy miért vagy ilyen sokáig távol. Azt mondtam, hogy azért nem találkozhatsz a gyerekekkel, mert az utazásaid miatt nincsen erre lehetőség. Nagyon örülök annak, hogy látom a gyerekeimben, hogy ők is ugyanolyan bátrak, ugyanolyan merészek, ugyanolyan okosak, mint te vagy, és nálad szabadabbak. És szeretném elmondani neked, hogy nagyon sok barátod van a világon. Sokak szabadon küzdenek azért, hogy a te szabadságodat követeljék. Követeljék, hogy szabadon engedjenek. Sok barátod van, nem vagy egyedül. Ők a te második országod. Az ő szolidaritásuk, az ő támogatásuk nagyon sokat jelent nekünk. Szeretnék köszönetet mondani a te mert mindenkinek, aki szabadon szólhat, és szabadon támogat. Raif nevében szeretnék köszönetet mondani, és a saját nevemben is. Köszönöm szépen! Frau asszony, köszönjük Önnek ezeket a szavakat. Ez eh, igazából nem csak egy eh, szerelmi nyilatkozat volt férje irányába, ez egy nyilatkozat volt a mi irányunkba is, hogy tegyünk meg mindent az ön férje érdekében, és tegyünk meg minden fogvatartott érdekében mindent. Már ma délelőtt is elmondtam, hogy én annyit beszélhetek, amennyit akarok, nem kell ezért börtönbe kerülnöm, nem kell attól tartanom, hogy bármilyen rossz történik velem. az, hogy ha valaki bátor politikus az Európai Unióban, ahhoz igazából nem kell bátorság. Ez a nagy különbség tehet közöttünk. Ezért köszönöm, hogy eljött, és biztos lehet abban, hogy nem fogjuk elfelejteni a férjét. Mindenképpen eh, fontos eh, pont eh, lesz a munkánkban, csak akkor lehetünk szabadok, hogyha mindenki szabad. Köszönöm, hogy eljött ma ide hozzánk. So, wir fahren jetzt in unserer Tagesordnung fort und äh, wir hören den Bericht unseres Berichterstatters. Folytassuk a, folytassuk a munkánkat, a tunéziai helyzetről, Castaldo kollégánk a felelőse ennek. 27 módosítót mutattak be a jelentéssel kapcsolatban. Lehet, hogy itt kompromisszumos módosításokat is lehet majd még találni június 13-án, 14-én szavazunk majd erről a jelentésről, és a szeptemberi plenárisra fog ez majd kerülni. Castaldo úr, öné a szó. Grazie, vielen Dank, Herr Präsident. Köszönöm szépen, köszönöm, kedves elnök úr. Előzetesen én is szeretném felemelni a hangomat köszönet mondani Szafájádár asszonynak, Badávi asszonynak azt, hogy megtisztelt jelenlétével ma, hogy megerősítse Raif Badawi Szaharov díjasunk kiszabadítására irányuló törekvéseinket. Parlamentünknek fel kell vállalnia ezt a feladatot, és ott minden demokratikus fejlődését harcolót szabadon engedni. Köszönöm minden kollégának a módosító indítványokat, amelyeket jelentésemhez adtak be. Szinte mindegyik konstruktív jellegű volt, és pillanatilag az AFET nagyon sokat foglalkozik Tunéziával. Köszönet az árnyékjelentés készítőknek is, nagyon hasznos volt az ülés velük nem olyan régen, és tényleg nagyon nyitottan álltak a tárgyalások során egyes módosítókhoz. 17 kompromisszumos módosítót nyújtottunk be, ezek a legfőbb kérdéseket tartalmazzák a jelentésben. Úgy látom, hogy nagy a konvergencia a különböző politikai frakciók között annak érdekében, hogy olyan jelentés készüljön, amelyben nagyjából nagy mértékben egyetértünk. Ennek az észak-afrikai területen és az egész iszlámvilágnak modellnek kell lennie, mint országnak. És tényleg nagyon jó példája annak a bilaterális kapcsolatnak, amely az Európai Unióval kialakult köztünk. Nagyon remélem, hogy sikerül transzverzális, egységes konszenzust elérni a politikai frakciók között. Ez lehetne a tárgyalások alapja, hogy olyan megállapodást kössünk, ami nem csak kizárólag kereskedelmi jellegű, hanem tényleg partneri kapcsolatról szól, amelynek segítségével Tunézia tényleg kiváló partnerünk lesz Észak-Afrikában. Lesz még majd árnyékjelentés készítői ülés, ahol majd a részleteket kidolgozzuk, de most szeretném megragadni ezt az alkalmat arra, hogy egy nagyon fontos dolgot kiemeljek a tunéziai parlament kapcsán, a népképviseleti közgyűlése gondolok itt, született egy új törvény, amit itt elemezni fogunk. Ez a nemzetközi szabványoknak is megfelel majd. Ez a kompromisszumos módosító indítványokban is megjelenik majd, de a prevencióra rá kell ö, majd mutatnunk. Aztán a kollégáknak jelezni szeretnék még egy fontos politikai eseményt. A múlt hét végén volt egy kongresszus, ahol majdnem 95%-ban szavaztak a vallási politikától való elszakadás mellett. Ez nagyon fontos, mert megerősíti azt a tényt, hogy teljes, valós részvételt garantálhatnak, demokratikus részvételt a politikai életben mindenkinek az iszlám világban. Külön ki szeretnék emelni egy-két javaslatot, a sajtószabadságról például, ezt több kollega is megfogalmazta, ez a négyes kompromisszum tárgya, hármas, bocsánat, mondja a hozzászóló, Kasztádó úr, aztán a fiatalok kérdése, ez van a négyesben. Szerintem rendkívül fontosak a radikalizációval a foglalkozó központok, a 15-ös kompromisszumban, de majd a következő ülésen részletesebben megbeszéljük ezt csütörtökön, a plenáris után. Kedves kollégák, remélem, hogy amikor megtárgyaljuk ezt a jelentést, erőteljes jelzést tudunk közvetíteni, és támogatni tudjuk ezt a demokratikus folyamatot, hiszen kiváló mintaértékű partnert szeretnénk Tunéziában. Reméljük ebbe az irányba fognak elindulni, és csatlakozunk ahhoz a csatához, amely a parlamenten belül is folyik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Folytatjuk Olaszszal. A néppárt nevében Csezera úr következik. Köszönöm a szót. Tényleg köszönet Castaldo kollégának a végzett munkáért. Rendkívül fontos, kiegyensúlyozott jelentés született. Főleg, mivel mindannyiunkat bevont ebbe a munkába, úgyhogy már csak az utolsó simításokra a szükség, hogy Tunéziáról általános vitát folytathassunk. Azt hiszem, az Európai Parlament minden képviselője nagyjál, nagy egyetértésben támogatni tudja majd ezt, és még nagyobb tisztelet örvennek örvendünk majd olyan helyzetekben, amikor a szabadság és a demokrácia támogatásáról van szó. Négy pilléren ö, alapul ez a jelent, jelentés, ez rendkívül fontos. Tunézia ezt a demokratikus folyamatot tényleg tovább viszi, ami most már kezd érlelődni, de apróságokon múlik ez. Konkrét munkán, a parlamenti intézmények működésén, a képviselők megfelelő működésén. Találkoztunk a kollégákkal Tunéziában, hogy hogy működnek a frakciók, ezt szerették volna tudni, de nem tudják, hogy ez hogyan működik. Úgyhogy tényleg segíteni kell nekik, hogy demokratikusan induljon be a folyamat. Aztán ott van a másik pillér, a gazdasági pillér. Minden egyes euró, amit elköltünk, és ugye nagyon sok konkrétum megfogalmazódik ebben a jelentésben, amivel Tunézia gazdasági fejlődését támogatjuk, Európánk biztonságát is garantálja. Tehát ez politikai aspektussal is bír, mégpedig rendkívül konkrétan. Ott van a biztonság kérdése, ezt nem szabad alul, alábecsülni, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy Tunéziában egy millió líbiai él ma. Konkrétan segíteni kell nekik, ugye lássuk, mi történik Törökországban, többi országban, mert méltóság, emberi méltósághoz vagy annak megfelelően kell élni. Aztán ott van a kultúra, a oktatás, a kutatás, minden nagyon fontos téma benne van a jelentésben. Ezeket az eszközöket fel kell használnunk, hiszen Európa saját országainak is rendelkezésére állnak, illetve saját fiataljának is a kezébe adja a munka, a tanulás, a kultúra támogatása Tunéziában, mert sajnálatos módon ma a fiatalok körében óriási a munkanélküliség Tunéziában. És sajnos az viszi sokszor ezeket a fiatalokat a terrorizmus felé. Úgyhogy tényleg köszönöm kollégámnak ezt a munkát. Ma 17 kompromisszumot sikerült megkötnünk, de rendkívül konkrét eredményről van szó, és gondolom a következő hetekben lezárjuk ezt a munkát a magunk körében, és ezzel a munkával komolyan hozzájárulhatunk egy olyan ország fejlődéséhez, ahol már is erős kezekben van a demokrácia zászlaja. Köszönöm szépen. Antonio, én is szeretném kiemelni azt a, dolgo, azt a tényt, hogy nagyon jó munkát végzett kollégánk. Köszönet az előadónak, ahogy ezt komolyan megközelítette, mint témát, és nagy, rend, nagy mértékben rendelkezésre állt. Úgy tűnik számomra, hogy nagyon fontos jelentés van születőben, amely egyértelmű, világos politikai vonalat kíván mutatni Tunéziának. A cél az, hogy minden eszköz rendelkezésre bocsássunk, amelyre szükség van, hogy támogassuk a fejlődést, a növekedést ebben az országban. Különös tekintettel a terrorista támadások tükrében, amelyek visszafogták aznak a lehetőségét, hogy ez megvalósuljon, ugye gondoljunk az idegenforgalomra, és ugye ott van Líbia a közelben, ami nyilván feltételt szab ennek a lehetőségnek. Végül Tunéziát politikai prioritásként kellene kezelni, nem csak politikai szempontból, hanem gazdasági szempontból is, hiszen Nyilván Tunéziának is van feladata a reformok terén, hogy a saját házi feladatát elvégezze, különös tekintettel, hogy a jogalkotást gyorsabbá, rugalmasabbá tegye a gazdasági-szociális reformok érdekében. Végül pedig, ami a tunéziai politikai kereteket illeti, nagyon fontos egy dolog, amit nem igazán értékelnek. Én értékeltek a jelenlegi kongresszuson néhány nappal ezelőtt, azt a célt, hogy a vallást el akarják határolni a politikai élettől. És azt mondja, persze vannak, akik azt mondják, hogy ó, itt most csak mindenféle kozmetikázásról van szó, de még ha így is lenne, ha a politikai tevékenységet és a vallást ketté akarják választani, ez már önmagában is történelmi pillanat. Úgyhogy ebből a szempontból meg kell értenünk ezt a változást, és segítenünk kell, támogatnunk, hogy abba az irányba haladjon, Tunézia, amibe kellene. Végül azt gondolom, hogy olyan jelentés született, amihez sokan hozzá járultak sokan. Köszönöm szépen, konzervatívok nevében, Basir úr. Briefly, I'd like to thank my... Nagyon röviden szeretnék köszönetet mondani az jelentés tevőknek, főként Fábiónak szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, ahogy a tárgyalásokat folytatta a jelentésének struktúrája egyetemé annak olvashatóságát. A kompromisszumok létrehozásánál tartunk, az ECR sok mindent tud támogatni. Összességében mindenképpen egy erős üzenetet kell küldenünk Tunézia számára, hogy támogatjuk őket. A gazdasági fejlődés lehet a tunéziai biztonság és stabilitás bölcsője. A növekedés munkahelyeket jelenthet az állampolgárok számára. Összekötve ezt oktatással lehetőségeket tudunk teremteni a fiatalok számára, amelyel ki tudjuk őket szakítani a szélsőségesektől. Ehhez azonban az kell, hogy jól ö, ö, kezeljük a makrogazdasági segítségnyújtást, viszont ö, ehhez az kell, hogy megfelelő mikrogazdasági előnyökkel járjon ez. Vagyis építhetünk hidakat és repülőtereket is, de mindenképpen csak úgy nyerhetünk, hogyha ha kiképezzük a tanárokat, és megoldjuk a vízszükségletet és a liberálok nevében Szemel asszony. Merci, monsieur. De Szárnes képviselő. Köszönöm, elnök úr. Kasztárdó kollégának szeretném elmondani, hogy a az állásfoglalásra irányuló tervezette kiváló a tartalmam szempontjából és a megközelítés szempontjából is. Elsőként ezt akartam elmondani, tehát egyetértek vele és az elhangzottakkal. Tudjuk, hogy Tunéziának mennyire fontos, alapvető jelentőségű az a küzdelem. Tunézia az egyik olyan ritka ország, amely valódi demokratikus átmeneten megy végig, amelyben valódi demokratikus folyamatok vannak. Emlékezhettünk arra, hogy Tunézia milyen nemzetközi díjakat kapott ezért. És ami az állam és az egyház elválasztását illeti, hogyha valóban véglegesen bekerül ez az alaptörvénybe, mégpedig olyankor, amikor az állam és az egyház közötti összemosódás és nem egyértelmű elválasztás nagyon sok országban komoly problémákat és destabilizációt okoz. Támogatnunk kell Tunéziát, mert gazdasági válságban van, és mert a munkanélküliség, különösen a fiatalok munkanélkülisége, különösen az ország déli részén nagyon komoly problémát okoz. Tudjuk azt, hogy az idegenforgalom volt a növekedés egyik húzó ereje, de sajnos a merényletek után a turizmus leállt. Rendkívül komoly probléma ez a gazdasági fejlődése szempontjából. Támogatnunk kell Tunéziát, mert a biztonsági kihívások óriásiak. Beszélhetünk a merényletekről, beszélhetünk a líbiai határról, arról, hogy Líbiában milyen destabilizációs folyamatok vannak, fegyverkereskedelem, amelynek nagy része Tunéziába irányul. Rengeteg menekült indul el Líbiából és indul el Tunéziába, tudjuk, hogy ez milyen nehézségeket okoz az országnak. Tehát támogatnunk kell Tunéziát. Remélem, hogy az EU ezt megteszi. Én úgy gondolom, hogy már mostanáig és nagyon sokat tett az Európai Unió. Idén az első negyed évben három fontos szöveget szavaztunk meg. Együttműködtünk a kollégákkal az állásfoglalással kapcsolatban, amely egy gazdasági és politikai partnerségről szól az EU és Tunézia között, az ezzel kapcsolatos nyomonkövetési csoportban részt veszek, és elnöke vagyok. Eddig kétszer találkoztunk, és remélem, hogy jó irányba haladnak tovább a dolgok. A parlament sürgősségi állásfoglalást is szavazott meg, még akkor is, hogyha ez nem volt egyszerű, a nulla százalékos vám a kapcsolatban az export olívaolajra vonatkozóan, és egy 500 millió eurós makrofinanciális támogatást is megszavazott az Európai Unió. Ami a támogatást illeti, amikor azt mondom, hogy ezt a plusz 500 millió eurós támogatást megszavaztuk, ez valójában alapvetően nem támogatás, hanem egyfajta hitel, tehát nem adjuk oda nekik ezt, ezt a pénzt. Nem ez az első makrofinanciális támogatás az Európai Unió részéről, és azt gondolom, hogy meg kellene néznünk, hogy európai szinten nincs-e perspektívája annak, mint ahogy azt Franciaország és Németország is megtette, hogy a Tunézia felé történő adósságukat átalakították projektekbe. És azt gondolom, hogy az EU-nak is ezen kellene gondolkoznia, hiszen ez egy rendkívül reális perspektíva és megoldás, és egyértelműen támogatná Tunézia fejlődését. fejlődését. Köszönöm a figyelmet. Verzsia asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Castaldo kollégának. Azért, hogy ennyire kellemesen sikerült együttműködnünk minnyájunknak, és megpróbáltuk a legtöbb kompromisszumot megtalálni, amely mindenki számára elfogadható. Minnyájunk meggyőződése az, hogy valóban segítenünk kell Tunézián. Tunéziának kulcs jelentőségű szerepe van. Politikai szempontból is fontos a demokratikus átmenetet támogatni, ebben az országban. Sok mindenben sikerült előrelépni, talán nem kielégítő módon, de egy barátom egy évvel az arab tavasz után elmondta, hogy a francia forradalom sem egy év alatt ment végbe. Úgyhogy emlékezzünk arra, hogy ez öt évvel ezelőtt történt. És a demokrácia hosszú folyamat. Az itt jelenlévők közül nagyon sokan tudják ezt. De Tunéziában mik a fő problémák? a szociális helyzet, mert a szociális problémák jottányit sem haladtak előre a tunéziai forradalom óta. Szegénység, munkanélküliség, Mariel is beszélt erről, jogosan, a re- regionális különbségek, hiszen a szegénység és a munkanélküliség különösen komoly problémát okoznak az ország déli, délkeleti részében, délnyugati részében, javítja magát az előadó. reagálnék arra, amit Mariel de Sarnez elmondott. Ami az Európai Uniós támogatásokat illeti, fontos, hogy ez a partnerség jó irányba mutasson gazdasági és szociális szempontból. És fontos, hogy az Európai Unió ne privilegizáljon bizonyos érdekeket más tunéziai érdekek ellenében, mert azt hiszem, hogy ennek bumeránk hatása lenne és a nem megfelelően kezelt probléma, a szociális probléma már így is elég sok kárt okoz. Szeretném kiemelni, hogy mennyire fontos a terrorizmus elleni küzdelem Tunéziában. Nagyon súlyos probléma ez Tunéziában, de ebben az országban nem szabad, hogy a még egyelőre sérülékeny szabadságjogok és emberi jogok kárára történjen. Például a bloggerek jogára gondolhatunk, a szólásszabadságra. Nem helyeztünk megfelelő hangsúlyt arra eddig, hogy a halálbüntetést a halálbüntetéssel kapcsolatban úgy gondolom, hogy nem jó irányba indultak el a dolgok. Ami a líbiai helyzetet illeti, egy millió líbiait fogadtak be a líbiai háború miatt előzötteket, tehát tavaly ennyien érkeztek az egész Európai Unióba a földközi tengeren keresztül. Egy 10 milliós országba érkezik 1 millió menekült, közben az 500 millió, milliós Európai Unióba is 1 millió menekült érkezik, hát érdemes ezen elgondolkozni. Röviden, a partnerség nem lehet, hogy csak gazdasági legyen, ezért tartjuk fontosnak, hogy az tunéziai parlamentet támogassuk, ez rendkívül fontos, hiszen jelenleg nincsen megfelelő eszközük arra, hogy funkcionáljon tehát nagyon nagy felelősségük van, de fontos ez eszközöket is rendelkezésre állítani. A civil társadalmat kell támogatni. Fontos, hogy az Európai Uniós támogatásokkal ne roncsuk az adóssághelyzetet. 40-ről 50 százalékra nőtt ez GDP arányban 5 év alatt, részint az Európai Uniós és tagállami hitelek miatt, egyebek között francia hitelek. Fontos a nemek közötti egyenlőség, a mobilitás kérdése, és egyebek között aggaszt, hogy egyre több fiatal a Magreb országaiból általában, de különösen Tunéziából egyre nehezebben jut vízumhoz, hogy az Európai Unióban folytathassák tanulmányaikat. Ez is egyfajta üzenet feléjük. És fontos, hogy a gazdasági és szociális reformok, amelyekre mindenképpen szükség van, ne a helyi tunéziai gazdaság kárára kerüljön bevezetésre. Nem szabad, hogy a tunéziai mezőgazdaságnak ez káros legyen, vagy a tunéziai KKV-k számára ez káros legyen. Mindenképpen támogatnunk kell bizonyos projekteket, például piacgazdasági szempontból, és a gazdasági, szociális szempontból mindenképpen támogatnunk kell az ottani projekteket. Köszönöm, elnök úr. Oui, monsieur le président, euh, chers collègues. Euh... Párnyók képviselő. Elnök úr, tisztelt kollégák, szeretném üdvözölni a, az előadó által elért eredményeket, és az összes társszerző munkáját is. Úgy gondolom, hogy ez az anyag utat mutathat az Európai Unió számára azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet megerősíteni, ezt többen elmondták, az Európai Unió támogatását Tunézia felé. Jártam Tunéziában, Szuszban, április 18-19-én a Lisesco és az Alexo felkérésére. A tunéziai miniszterelnök szervezésével sikerült oda eljutnunk, és oda, ahol júniusban, tavaly júniusban merényletet követtek el, és ahol 38-an haltak meg a terroristák támadása miatt. Elmehettünk tehát, és megmutathattuk, hogy támogatjuk azt, hogy Tunézia kiálljon a terrorizmus ellenében. A Susi konferencián láthattuk, hogy a gazdasági helyzet szörnyű. A szállodák és Szuszban és Monasztírban 80%-ban, tehát kevesebb, mint egy évvel a merénylet után üresek. Senki nem jön már Tunéziába, Európából. Tehát közben azt is láthatjuk, hogy az európaiak bizalmát kell visszanyerni. És ehhez olyan biztonsági intézkedésekre van szükség, amely az 570 kilométeres határvonalat érintik Líbiával, és tudjuk, hogy Líbiában rendkívül instabil a helyzet továbbra is. Ez az instabilitás hozzájárul ahhoz, hogy terrorista radziák vannak Tunézia déli részén, és ezáltal nincs meg a kellő biztonság Tunéziában. Tehát a gazdasági támogatásunkon túlmenően, amit meg kell erősítenünk, fontos olyan intézkedéseket is meghoznunk, amelyek a biztonságra vonatkoznak, amelyeken meg lehet erősíteni a biztonságot a közös határ mentén, és folytatni kell az erőfeszítéseket arra, hogy a libiai állam egysége felállhasson, hogy erős állam legyen Líbiában, hiszen ezzel érhetjük el azt is, hogy a szomszédos országokban, Tunéziában is megfelelő legyen a biztonság. Ja, vielen Dank. Um... Köszönöm szépen. Úgy, mint valaki, aki rendszeresen Tunéziába utazik már 2011 óta, örülök annak, hogy széles körül a konszenzus körünkben Fabio Castaldónak szeretnék köszönetet mondani, hogy a jelentésében ezt a széleskörű konszenzust jól ki tudta fejezni. Minden aspektust, amelyek fontosak, felsorolt. Szeretnék arra utalni, és szeretném azt hangsúlyozni, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy a kollégáinknak a parlamentben támogatást tudjunk nyújtani, hiszen olyan nagy feladatok állnak önök előtt, amit valóban vállalni kell, és a jelenlegi helyzet nem elegendő ahhoz, hogy ezt a feladatot vállalni tudjuk. Szeretnék még egy nagyon fontos dolgot kiemelni, már a kezdettől kezdve én az iszlám pártról beszéltem, nem pedig az iszlamista pártról. Mindig az volt a benyomásom, hogy a pártban nagy többség van amellett, hogy a hitet egyfajta érték iránytűnek használják. Úgy gondolom, hogy az a kongresszus, ahol beszéltek az alapvető programról, ahol egyfajta szétválasztás is javasoltak, ez pontosan ezt bizonyítja. Ezért ezt mindenképpen üdvözölnünk kell. Érdekünk fűződik ahhoz, hogy az iszlám és a demokrácia egymással összeegyeztethetőek legyenek, nem csak az elméletben, hanem a gyakorlatban is. Ezért nagyon fontos, hogy egy ilyen fontos, releváns párt ezt az alap szabályzatában is rögzítette, ezt mindenképpen pozitívan kell értékelni. A jelentésben azt is javasolták, hogy a gazdaság területén vegyük be e, Turéziát a COSME programban, ez hasznos lehet a vállalatok, a KKV-k számára is. Én ezt nyomatékosan üdvözlöm. Szükség van a mezőgazdaság reformjára és kedves kollégák, viszont, hogyha ezt támogatjuk, akkor őszintének, illetve konzekvensnek kell lennünk, akkor nekünk a piacunkat a KKV-k a mezőgazdaság számára meg kell nyitnunk a piacunkat. Ez nem lehet egy egyirányú utca, ennek kölcsönösnek kell lennie. Tehát, hogyha reformra van ott szükség, akkor ebből le kell vonni a következményeket, következtetéseket is, és ez kölcsönösen előleg mindenki számára ezt mindenképpen támogatni kell. A biztonság és védelem területén szerintem elemezni kell Tunéziával együttesen, hogy mire is van szükségük. Amire szükségük van, azt valóban meg is kell adnunk. Ha megnézzük a térképet, ez egyfajta előrehozott bástya, bármi, ami ott történik, az hozzánk is eljut. Tehát mindenképpen a saját érdekünkben áll az, hogyha elérjük azt, hogy Tunézia a terrorizmus elleni harcban vagy más fenyegetettségekkel szemben jól elő van, fel van készülve. És ezért támogatom ezeket az aspektusokat is. Összességében meg vagyok erről győződve, nagyon erős pozitív jelzést tudunk adni majd az ottani barátainknak, és bátorítani tudjuk őket, ugyanis az országnak képesnek kell lennie arra, hogy az emberek lássák jövőjüket ebben az országban, azért, mert ott vannak munkahelyek, mert növekszik a gazdaság, és meg kell találniuk helyüket hazájukban. Köszönöm. Jó, Mr. Castaldo, please. Köszönöm szépen, Castaldo, parancsoljon. Nagyon köszönöm, kedves ö, ö, elnök úr. Ha, hallotta? Csak az ön kedvéért beszéltem románul. Igen, románul kellett volna, hogy megkérjem, hogy szóljon hozzá, mondja az elnök. Nem, folytatom olaszul. Most végighallgatva a kollégákat, olyan helyzet állt elő, amely sajátos módon nem egyszerű és szabályszerű. Nagy a konvergencia a frakciók között, de sikerült végül is a jelentésen belül egyesítenünk őket. Nos, amit a kollégák elmondtak, főleg az idegenforgalom újra fölélesztése, amelyet rendkívüli módon sújtottak az évek során ezek az erőszakos cselekedetek Tunéziában, hogy valahogy újra éledjen a bizalom. Hiszen a biztonság rendkívül fontos. Aztán ott van a munkanélküliség, a regionális különbségek amelyek a szociális kérdések alapját képezik, erről is hallottunk. Ez a legnagyobb probléma, a legnagyobb kockázat pillanatnyilag a demokratikus stabilitás megszilárdulása szempontjából az országban. Nagyon szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak is, akik hozzászóltak, mert végül is itt transzverzális munkáról van szó az parlamenten belül más szervekkel is, A magrebi delegáció is ide sorolható. Az elkötkezendő hónapok, évek során az Európai Unió és Tunézia a földközi tenger két partja közötti együttműködése nagy szükség lesz. Ez a munka transzfezális válasz a terrorizmusra, és főleg az egyes ágazatokban fontos a segítségnyújtás, a KKV-k, a mezőgazdaság, az idegenforgalom, hiszen ezek a tunéziai gazdaság fontos pontjai. Ott van az INTA például, de Szernesz kollega hozzászólása, az integrált hozzáállás ehhez a munkához, hogy ne csak kereskedelmi jellegű legyen az együttműködés, hanem politikai is, hogy erőteljes, koherens üzenetet közvetíthessünk 360 fokban, és együttműködhetünk, ez rendkívül fontos. Ahogy az INTA is elmond, mintában is elmondtam, nagyon fontos a makrogazdaság támogatása, és ezt többen is nagyban támogatták. Nyilvánvaló, továbbra is odafigyelünk a biztonságra, mint kihívásra, és a líbiai problémát is figyelemmel kísérjük, hiszen ez óriási akadályt jelent az integráció számára. A jelenlegi kormány elismerése, az ENSZ fáradhatatlan munká ellenére. Líbia, Tunézia, az egész Magreb stabilitása teljes mértékben befolyásolja a mi stabilitásunkat ahogy ezt a kollega is elmondta, minden euró, amit a gazdasági, szociális, politikai stabilitásba fektetünk Tunéziában, azonnali profita jár nálunk is. És ez nem csak a földközi tengeri térségben található országokra igaz, ugye főleg az olasz, a francia kollégák érzékelik ezt, hogy ez mennyire érint minket, Igaz ez az egész EU-ra, az egész Unióra, mert problémáink közösek, a megoldásoknak is azoknak kell lenniük. Úgyhogy ragadjuk meg ezt a történelmi pillanatot a megoldásukra. Ezt nagyon sokan említették már. Akár csak a, az iszlám párt Renadai kongresszusát, Végül azt szeretném elmondani, hogy Európai Parlamentként mindenképpen vezető szerepet kell fölvállalnunk ebben a munkában. Igaz, nagyon nehezen működnek még a parlamenti frakciók Tunéziában, az anyagi és egyéb feltételek nem elegendőek a demokratikus parlament működéséhez, egy modern köztársasági berendezkedésű államban, mint amilyen Tunézia. Ösztönöznünk, megerősítenünk kell még inkább ezt a folyamatot, úgyhogy köszönet Gáler kollégának is, aki különösen foglalkozott ezzel a témával. A tunéziaiaknak erőteljes üzenetre van szükségük részünkről, hogy tovább menjenek ezen az úton. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Ezzel lezárom a vitát. A szavazásra júniusban kerül sor. Június 13-án és 14-én, a plenárison pedig szeptemberben. Tovább lépünk akkor a következő napi rendünkre. Az AFET által megrendelt tanulmány ismertetése a nukleáris megállapodást követően Iránnal fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégia elemei címmel. El szeretném mondani önöknek, hogy Mogherini főképviselő asszony április 16-án hét biztosra együtt Iránba utazott. Ezen kívül tájékoztatni szeretném önöket, hogy van egy saját kezdeményezésű jelentésünk, Howard úr lesz az előadó, és az AFET egy tanulmányt készít, hogy konkrét javaslatokkal éljen az EU és Irán további kapcsolatait illetően. A tanulmányt dr. Ruzbek Pársi írta, az Európai Iráni Kutatócsoport vezetője, Diana meg Carter Felleo, a King's College-ból az Egyesült Királyságban. Passio doktor itt van körünkben, hogy a tanulmány legfőbb pontjairól beszámoljon nekünk. Parancsoljon 10 perc van, hogy ismertesse velünk a tanulmány konklúzióit. Parancsoljon! I will present the major findings, if you will. The... Elmondom a jelentés fő eredményeit, és a fő érvünk az az, hogy az Európai Unió Iránban sokkal strukturáltabb és fenntartható formájú párbeszédet kell folytatni, és ennek a stratégiai dimenzióval kell rendelkeznie. Nem csak a közvetlen kérdéseket kell megoldani, hanem ezen túl kell lépni, és egy sokkal kiterjesettebb, erősebb kapcsolatra van szükség annak érdekében, hogy a konfliktusos helyzeteket túl lehessen élni. Irán két fontos választást tartott az elmúlt időszakban. Ez 2013. június volt az első az elnökválasztás. Ezzel próbálták megoldani a nukleáris kérdést is, amely 2015. júniusában vezetett megoldásra. Ezen év áprilisában parlamenti választások voltak Iránban. Láthatjuk, hogy a népesség általánosságban azokra szavazott, akik nyíltabb, jobb kapcsolatokat szerettek volna Európával, illetve a nyugattal általánosságban. Tehát láthatjuk azt ilyen szempontból, hogy jól állnak a csillagok ahhoz, hogy egy jobb fajta kapcsolatot lehessen teremteni az EU, illetve Irán között. A jelentés arról is beszél, hogy a párbeszéd szempontjából fontos az, hogy megnézzük a tanulságokat, hogy amivel sikerült megoldani a nukleáris konfliktust, az azt láthatjuk, hogy egyforma felekre van szükség, illetve kölcsönösségre. Tehát amikor kioktatni próbálunk, egy olyan párbeszéd ez nem fog működni. Vannak olyan területek, ahol láthatjuk az együttműködést Irán, illetve az EU között. Ezek túlmutatnak a szokásos területeken, mint például a kereskedelmen. Fontos az energiabiztonság is, például számunkra, az EU számára. Nagyon fontos a technológia átadása, a, az, a tudományos életbeli csere, fenntartható fejlődés. Ezek olyan területek, ahol az Európai Uniónak érdeke is vannak, de tapasztalata is, viszont Iránnak itt mindenképpen, Irán ezeken a területeken látja, hogy hasznos lehet az egymegedés Európai Unióval. Vannak olyan területek is, ahol Iránnak is van kritizmus, kritikája az EU-val szemben, illetve az EU-nak is van kritikája Iránnal szemben. Nem szabad ezeket elfelejteni, nem szabad, hogy ezek akadályozzák a párbeszédet, tehát meg kell oldani ezeket, főleg legalábbis közös nevezőre kell e, jutni. Ezekkel a kérdésekkel sokkal szélesebb körben kell foglalkozni egyfajta kereten belül, amit létre lehetne hozni a legmagasabb politikai szent mögött. Azt javasoljuk, hogy jöjjön, jöjjenek létre munkacsoportok, amelyben technikai szakértők, illetve köztisztviselők vesznek részt mindkét oldalról. Nem lehet minden politikai tárgyalás tárgyává tenni a legmagasabb szinten. Vannak olyan területek, ahol közös aggályok merülnek fel, például a regionális kérdések tekintetében. Láthatjuk, hogy a, hogy a Szíriában véres polgárháború van, ahol Irán az egyik szereplő, és hogyha a szír konfliktust megoldják, akkor nagyon fontos az, hogy ennek a megoldásában Irán is részt vegyen. Ezek olyan területek, ahol nem mindig értünk egyet Iránnal szükségszerűen, de annak érdekében, hogy ezeket meg lehessen oldani, Iránnak az asztal mellett kell ülnie, és Iránnal kell beszélnie, és nem pedig Iránhoz kell beszélnie. Ezek olyan területek, ahol együttműködést láthatunk, és így talán meg lehet oldani azokat a kérdéseket is, amelyek egy, eddig még konfliktusosak voltak. Ennek eredményeként ezek konfliktusok eredményeként eh, nagyon sok menekült menekül. Ez is mutatja, hogy eh, ha valami történik a régióban, akkor Irán és az EU ugyanabban a hajóban eveznek, hiszen ha ott valami történik, az nem csak Iránt, Iránra hat ki, hanem ez kihat közvetlenül az Európai Unióra is. Ezért is érdekünkben áll az, hogy fenntartható párbeszédet folytassunk minden résztvevővel, vagy legalábbis képesek legyünk arra, hogy hatással legyünk azokra a konfliktusokra, amelyek mindannyiunkra kihathatnak. Köszönöm. Elnök, mi köszönjük önnek. Howitt úr, a jelentés készítő nincs a körünkben. A koordinátorok, Préda úr, kíván ehhez hozzászólni? Nem? Tenok úr? Nem? Bárki más? Pitella úr? Nem, elnéz, elnézést. Bruchner úr? Uh, thank you. Um, I see some deficits in this report látok néhány hiányosságot ebben a jelentésben, például a 17. oldalon. Itt azt mondják, hogy a kereskedelem növekedni fog, akkor, hogyha a helyzet javul, ahogyha az irány népesség helyzete javul. Szerintem pont ellenkezőleg. Ugyanis a forradalmi gárda fogja megkapni a pénzt, és ezt arra használhatják majd, hogy még jobban elnyomják a népességet, mint eddig. Vigyáznunk kell erre. Lehet, hogy pessimista vagyok, de ez egy lehetőség, amelyet figyelembe kell vennünk. Legyünk óvatosak tehát itt. A következő pont 4.4-es pont a 18. oldalon környezetvédelmi kérdések. A nagy katasztrófa, és tudatosan használom a katasztrófa szót, az Ulmiató katasztrófája. A nyugati országok és Irán együttműködés ezen területen már elkezdődött. Úgy vélem, hogy javítani kell ezen a jelentésen, és mélyebben meg kell vizsgálni bizonyos aspektusokat. Elnök, köszönöm szépen. Bostinár úr. Much, Mr. Chairman. I have only... Köszönöm szépen, elnök úr. Két rövid észrevételem lenne. Mind a kettő némire aggályos. Az első. Oda kell figyelnünk arra, hogy Irán milyen szerepet játszik a szíriai válságban. Jó és rossz értelemben. Figyelembe kell vennünk, hogy az összes párbeszédünk Iránnal fontos, hogy felmérje a jövőbeni lehetőségeket azért, hogy megelőzzük annak a lehetőségét, hogy Irán káros szerepet játszhasson, és ezáltal megromoljon a kapcsolat Szíria és Irán között. A második kérdés még inkább aggasztó. Úgy tűnik, hogy egyre nagyobb fegyver koncentrálódik a Hezbollah kezébe. Ma Szíriában, hogyha egyre több fegyver kerül a Hezbollah kezébe, és eléri ez egy bizonyos szintet, akkor nagyméretű konfrontációhoz vezethet ez a térségen belüli szereplők között. Erről tudnunk kell, és erről beszélnünk kell nyíltan Iránnal. De jobb, hogyha elővigyázatosak vagyunk, és nem ringatjuk magunkat illúziókba és utópiába. Tisztességesen, pragmatikusan kell eljárnunk, Fontos ezen nagyon is, nagyon fontos kérdésekről őszintén beszélnünk. Köszönöm. Köszönöm, Basztinyár úr, mondja az elnök. Még valaki? Úgy látom, hogy ennyi kérdés hangzott el, most pedig pár úrnak megadom a szót a válaszadásra. Köszönöm szépen! Egyenként fogok válaszolni a kérdésekre, ami az Iránnal folytatott kereskedelmet illeti és hogy ez inkább az IRGC számára előnyös, nem a lakosság számára. Hát ez eléggé leegyszerűsített értelmezése annak, hogy a gazdaság hogyan működik. Irán gazdasága sokkal összetettebb, mi szerint csak egy kis csoport kezében lenne a lakosságnak. Másodszorban komoly embargó és szankciót vetnek ki és az biztos, hogy az állam elnyomó hatóságát fogja utolsó sorban a gazdasági szankció károsítani. Hogyha megnézzük a 90-es években a helyzetet, akkor azt látjuk, hogy akármennyire is folytagadtuk Irakot, Saddam Hussein és kormánya kezében lévő pénz mindig az elnyomó szervek kezébe ment. Tehát ami az IRGC-t illeti, hogy mi mit teszünk, ettől függetlenül nekik mindig lesz pénzük az Iránnal folytatott kereskedelemnek a lényege az, hogy az egész ország és az EU számára is előnyös ez. Hogyha ez előnyös Irán számára, az azt jelenti, hogy kevesebb a munkanélküliség, összességében jobb az életszínvonal, és rendszeresen kapcsolatban lesznek velünk az ott lévő vállalatok és személyek, és ez nem csak gazdasági szempontból fontos. Tehát a gazdaságot használjuk ki arra, hogy több kapcsolat legyen és interakció közöttünk hogy ettől egyből azt jelenteni mindez, hogy őszintén fogunk eljárni, és egyenlő partnerként kezeljük egymást. Nincsen ilyen egyértelmű, automatikus következménye, de lehet, hogy eljött az idő, hogy más stratégiát alkalmazzunk, mint korábban olyat, amely nagyon sok lehetőséget ad az interakcióra és a kapcsolatteremtésre a különböző csoportok között, és ezáltal remélhetőleg az egész iráni társadalom megnyílik azok számára, akik abban élnek. Ami az Ulmia tavi helyzetet illeti, erről konkrétan nem beszéltünk, és valóban ez egy nagy környezetvédelmi katasztrófa, de nem ez az egyedüli. Erre figyeltek fel leginkább a médiában, mert valóban tragédia azt látni, hogy egy tó eltűnik de hogyha strukturálisan nézzük meg ezt, az unjai példa az csak a jéghegy csúcsa. Iránban nagyobb probléma az, hogy nem hasznosítják újra a vizet, hogy a vízellátás nagyon instabil. A tömeges urbanizáció több mint 30 éve tart, és nincsen megfelelő urbanizációs tervezés közben sivatagosodás is jelen van. Tehát strukturális kérdések már évek óta jelen vannak, és mostanra eljutottak egy olyan kritikus ponthoz, hogy bizonyos országokban nagyon komoly vízhiány van, és egyre inkább függeni fognak az időszakos esőzésektől, azért, hogy mondjuk az egyik évszakból a következőig megfelelő vízellátással rendelkezzenek, és mondjuk a következő télig legyen elég vízük. Például a mezőgazdaságról is beszélhetünk. Az EU tagállamok által hozzáférhető mezőgazdasági technológiák rendkívül előnyösek lennének az iráni városok és maga Irán számára ami Irán szerepét illeti Szíriában és a Hezbollahnál. Igen, azt gondolom, hogy nem az itt a lényeg, hogy megpróbáljuk takargatni azt, hogy vannak a térségben olyan kapcsolatok, amelyek a regionális stabilitás szempontjából károsak lehetnek, vagy veszélyesek. Nem ez itt a kérdés. Itt az a lényeg, hogy ahhoz, hogy stratégiai és fenntartható párbeszédet indítsunk Iránnal, figyelembe kell vennünk azt, hogy mit gondolnak ők, hogy mi az ő nemzeti érdekük. Hogyha ezt figyelembe veszük, ez nem jelenti azt, hogy elismerjük, hogy igazuk van, vagy hogy bármiben engednénk. Ez csak annyit jelent, hogy meg kell értenünk, hogy egyfajta érvelés van amögött, amit ők tesznek, és nem az az egyedüli céljuk ezzel, hogy minket zavarjanak, vagy minket idegesítsenek fel kell mérnünk azt, hogy ők hogyan fogják fel a saját biztonságukat, és hogyan látják ennek a fenyegetését. Ezt figyelembe kell vennünk, amikor velük tárgyalunk. És ez a fő oka annak, hogy párbeszédről beszélünk. Mégpedig egyenlő felek közötti párbeszédről, nem pedig kioktatásról. Hogyha elmondjuk nekik, hogy mind kell nekik változtatniuk ahhoz, hogy mi elismerjük őket, hát az biztos, hogy ez egyből zsákutca, sohasem fog ez működni. Hiszen ők nem gondolják magukról, hogy elég gyengék ahhoz, hogy mi lekiabáljuk őket, vagy megmondjuk nekik, hogy hogyan viselkedjenek. És azt gondolom, hogy ez az egyik fő tanulsága a közös akciótervről folyó tárgyalásoknak. Amíg nem veszük figyelembe azt, hogy ők hogyan közelítik meg a kérdéseket, hogy nekik milyen prioritásaik vannak, még akkor is, hogyha ezzel nem értünk egyet, ez azt jelenti, hogy a tárgyalások sehova sem mennek. Ahol valódi kölcsönösség van, és ez nem csak egyfajta üres szózat, ott lehetett a tárgyalásokkal előrelépni. És ezt az általános tanulságot más kérdésekre is lehet alkalmazni. Ne találjuk fel a spanyol viaszt. Elnök, köszönjük szépen! A következő napirendi, napirendi ponthoz értünk. a 17-es, 18-as napirendi pontnál járunk, a partnerség és együttműködési megállapodás megkötése Türkmenisztánnal. Manescu képviselő az előadó, és azt gondolom, hogy közös vitát folytatunk. 186 módosítót nyújtottak be, ebből néhányan a megállapodás megkötésének a halasztását kérték. Az előadó egyetértett a sedokkal arra vonatkozóan, hogy hogyan járjunk el a jövőben. Új jelentést kell készíteni, realista benchmarkokkal a parlament beleegyezése előtt. Toivo Klárt üdvözlöm, aki a közép-ázsiai részleg vezetője az illetékes szolgálatnál, és később is hozzá fog szólni a vitához. Most Ramona Maneskut kérem, hogy vezesse fel nekünk a jelentését. Ez nem Ramona Manescu volt, amit most hallhattunk. Még. Uh, Szerencsére köszönöm, elnök úr. Először is köszöntet szeretnék mondani az AFET titkorságának és az árnyékjelentés készítőknek a nagyon jó együttműködésért a munka keretén belül, amelyet együtt végeztünk el. Ezen kívül a külszolgálat képviselőjének is az információkért, az együttműködésért, ez nagyon sokat segített. Nagyon hatékonyak voltak ebben a témában. Ezen kívül szeretném biztosítani az Európai Unió külszolgálatát arról, hogy a parlamenti képviselők bár hoztak egy bizonyos döntést az árnyék jelentés készítőkülésén, készek fenntartani az erőfeszítéseket, ami az emberi jogokat, a jogállamiságot illeti Türkmenisztánban. Hiszen a külszolgálat már nagyon sokat foglalkozott ezzel a témával. Elnök úr szintén említette a kollégák által benyújtott módosító indítványok, az első eszmecsere, a az EU külön képviselőjével, Burján úrral, majd az árnyékjelentés készítők és én közöttem lezajlott munka, ülés után egyetemű többség alakult ki, hogy pozitívan szavazzunk az AFED-ban, ami nem sikerült, ezért bölcs döntésre kényszerültünk, hogy az afetet és a kibővített bürót kérjem, hogy ideglenesen függesse fel ezt az ajánlást, illetve az állásfoglalást, ami ezt kíséri, addig, amíg az afeten belül egyetemű konszenzust nem sikerül kialakítanunk, annak érdekében, hogy pozitívan szavazzunk erre a témáról. Ugyanis ez volt az egyértelmű üzenet minden politikai frakció részéről. Meg akarjuk szavazni, meg akarjuk szavazni, hogy egyetértünk vele, de bizonyos feltételekkel, olyan feltételekkel, amelyek tényleg segítik Türkmenisztánt. Ugyanakkor azt kértem, hogy egy másik eljárás is induljon be, amelynek keretén belül a parlament eh, kif eh, nyilatkoztathatja álláspontját, ez egy időközi jelentés formáját ölteni a 99.3-as szabály értelmében. Itt először is kulcsfontosságú elemeket kellene bevenni a jelentésbe, amiről megáll, amikről megállapodtunk az árnyék jelentés készítőkkel az ülésen. Például, hogy a türkmén hatóságoknak az emberi jogok, illetve a jogállamiság és valódi reformok terén milyen intézkedéseket kellene hozni. Működő monitorozó e, eljárás megfelelő elemekkel, amelyeket az Európai Parlamentnek kellene biztosítania e, a külszolgálatnak és a bizottságnak, és persze be kell indítani az eljárást, hogy Askavadvicsban e, megfelelő képviseletet nyissunk. mindenképpen támogatjuk ezt a célkitűzést. Abban az esetben, ha az Európai Parlament egy köztes AFET jelentés alapján állásfoglalást fogalmaz meg, akkor tényleg előrelépés történhet bizonyos kritériumok megfogalmazásával. Természetesen, hogyha nem tartjuk meg felnek a folyamatot, az AFET dönthet úgy, hogy ismételten beindítja a beleegyezési eljárást, azzal az elképzeléssel, hogy pozitívan szavaz erről. Ugye mindannyian egyetértünk abban, hogy erre szükség van. Tehát várjuk a kibővített büró döntését, valószínűleg a mai napon meghozzák ezt, majd Tudom, hogy a titkárság már elküldött egy levelet az árnyékjelentés készítőknek, úgyhogy mindannyian tisztában vagyunk ezzel. Ami viszont a köztes jelentés tartalmát illeti, szoros együttműködésben képzelem ezt el az árnyék jelentéskészítőkkel, melynek keretén belül megállapodnánk a jelentés tartalmát illetően. Szeretném hangsúlyozni még azt az állandó erőfeszítést, amelyet a külszolgálat kapcsolat ö, tartó személyei végeznek Türkmenisztánban, kiemelvén az eddigi eredményeket is. Pozitívum az, hogy Türkmenisztánban már elfogadták a Nemzeti Akciótervet az emberi jogokról a 2016-20-as időszakra. Az ENSZ szakértők támogatásával született ez meg természetesen. Azt gondolom, hogy ez mutatja, hogy hajlandóság létezik, és megvan a remény arra, hogy a türkmén hatóságok még többet is tesznek ennek érdekében. Mm, mindezek alapján várom a kibővített büró döntését, az AFET büró döntését, illetve az árnyékjelentés készítőkkel elsősorban, illetve a külszolgált képviselővel való együttműködést a jövőben, annak érdekében, hogy tovább léphessünk, és hogy a végén pozitívan dönthessünk Turkmenisztán kapcsán. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szabálynak megfelelően most az árnyék jelentéskészítők következnek. Egyetlen egy kollégánk van jelen, Bettini úr parancsoljon, hogyha kíván szólni. Bettini úr parancsoljon ön ilyen szó. Itt, csak itt, mondja az elnök úr. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Én szeretnék eh, köszönetet mondani az előadónak, Manescu kollégának, mert tényleg teljesen összetett politikai ö, eh, helyzetben kiváló munkát végzett. Figyelembe vette azokat a javaslatokat, amelyeket a kompromisszus módosító indítványok ö, eh, ö, megfogalmazás érdekében tettünk különböző stádiumokban, amikor a különböző frakciók találkoztak. A kérdés rendkívül egyszerű. Mindannyian azt szeretnénk, hogyha az együttműködési megállapodási szerződés megszületik. És konkrét, kézzelfogható, látható javulást kell itt tapasztalni az emberi jogok terén ebben az országban, egy olyan országban, ahol még drámai a helyzet. Ami a sajtószabadságot illeti, a véleményszabadságot, a polgári szabadságokat, Turkmenisztán továbbra is egy olyan ország, amely még hátul ballag a nemzetközi listán. Úgyhogy az a megoldás, amit mi kerestünk, előre vinne, és egy olyan megállapodás születne, amely aztán a fejlődést segíteni. Nagyon egyszerű megoldás lenne ez. Türkmenisztánnak nagyon egyszerűen ellenőrizhető konkrét célokat ö, fogalmaznánk meg, amelyek jelzésértékűek lennének. Ez nem azt jelenti, hogy Türkmenisztánnak kell minden problémát megoldania, mert hát ez irreális lenne. De bebizonyítaná, hogy komolyan gondolja, nem csak beszélnek, hanem tényleg megfelelő törvények hozzatalával be is bizonyítja ezt. És konkrét, reális, lehetséges lépéseket tesz előre. Olyan területeken, amelyek nagyon sok ember életkörülményein javítanak, akik tényleg szenvednek azon az úton, amely az ország megújítását célozta meg. Tehát ez csak azt jelenteni, hogy stabilizáljunk egy olyan utat, amire már rátértek. Nagyon örülök, hogy természetesen a külszolgálattal együttműködve ki tudjuk rajzolni ezt az utat. De ugyanakkor a külszolgálatnak feladata, hogy ezeket a tényeket konkrétizálják is Türkmenisztánban, amiről már ilyen, olyan módon tárgyaltunk. Hát még nem lehet egyértelműen látni, hogy mikorra sikerül ezt lezárni, de azonnal el kell kezdeni a munkát, hogy a remélt eredmények minél előbb mutatkozzanak. Köszönöm szépen. Köszönöm, Messzeri csúr parancsoljon. Thank you, Chair. Uh, I do apologize to, to the for... Köszönöm, elnök úr. Elnézést, hogy az előadó nem tudott eljönni. Nagyon jól tudom, hogy mi az álláspontja, hiszen erről beszéltünk részletesen az ülésen. A zöldek támogatják egyértelműen az előadó döntését. Tisztáznunk kell, de ez inkább majd a kibővített bűróra tartozik, mint a mostani ülésre, hogy mi legyen a szövege ennek a jelentésnek, hogy a köztes jelentés legyen e az alapja a tárgyalásunknak, vagy egy egészen új szövegből induljunk ki. De ez technikai részlet. A legfontosabb az, ahogy azt a kollégám is kiemelte az imént, hogy nem azt akarjuk elérni, hogy a beleegyezésünket megvonjuk, vagy ne adjuk meg. Nem akarjuk Türk- Türkmenisztánt kintartani ebből a megállapodásból. Azt akarjuk elérni, hogy észszerű, de mégiscsak sikert lehessen elérni a további előrefejlődés szempontjából, mind a jogállamiság, mind az emberi jogok területén az országban. És úgy gondoljuk, hogy ezek elérhető célok, legalábbis meghatározhatunk elérhető célokat, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy valamiféle olyan tevékenységet indítsunk útjára, amelyet az egész térségben szeretnénk látni. Nem csak Türkmenisztánról beszélünk, hanem az egész térségről. Türkmenisztán fontos ország, hiszen itt kell a leginkább elővigyázatosnak lennünk jelenleg. Van egy másik kérdés, amelyről nem beszéltünk az ülésen, politikai kérdés. A frakcióm azon gondolkozik, hogy mi lenne az optimális módja annak, hogy a Velencei Bizottságot bevonjuk a javasolt alkotmánymódosításba Türkmenisztánban. Úgy gondoljuk, hogy ez garantálna egyfajta értékelést a Velencei Bizottság részéről, hogy a kérdés az az, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, és ezt szeretném ezt a kérdést az afet feltenni. Szeretném kiemelni, hogy teljesen egyetértünk az előadóval a döntésével kapcsolatban, és készen állunk a jövőben is az együttműködésre. Köszönöm. Eduard, please, the floor is yours. Eduard. Köszönöm szépen, elnök úr. Két rövid megjegyzésem lenne. Először is köszönhetően a jelentéstevő erőfeszítéseinek sikerült előre mozdulnunk ebben a dossziéban, és a kreatív eh, megoldásainak is köszönhető volt ez. Én hiszek abban, hogy a, eh, tört, hogy a cégminiszternek tendő, megállapodás életbe lépésével sokkal jobb lesz eh, a párbeszédünk ezzel az országgal. Szeretném hangsúlyozni, azt is, amit az előttem szólók már elmondtak. Most az a fontos, hogy megtartsuk a politikai szerepvállalásunkat Türkmenisztán tekintetében. Figyelni kell arra, hogy mit történik az országban, és nem szabad elkövetni azt a hibát, amit néhány évvel ezelőtt, hogy elfeledtük ezt a fájt, Mindenképpen fel kell mérni a helyszíni helyzetet, ehhez egy delegációs útra van szükség, helyre kell állítani a személyes kapcsolatokat Törkmenisztán tekintetében. Köszönöm szépen Kukán úrnak, most pedig megadom a szót Tolva Klár úrnak, aki a közép osztályvezetője. Köszönöm. Bizonyára tudják, hogy az Európai Unió és Törpenisztán közötti bilaterális kapcsolatokat egy átmeneti kereskedelmi megalapodás szabályozza, 90, 88-ban jött ez létre. Nagyon korlátozott azonban ebben a megalapodásban a, az emberi jogokra fordított figyelem, ezért szeretnénk előre mozdulni azzal, hogy ratifikáljuk a PCA-t, mert ez számunkra egy fontos platformot nyújtana. Hadd mondjam el, hogy mi is osztozunk az ország emberi jogi helyzetéhez fűződő aggályokban, de tudni kell azt is, hogy csak is a PCA fog létrehozni egy olyan platformot, amelyel sikerülhet majd pozitív fejlődést elérni ebben az országban. A főképviselő alelnök mindenképpen pozitívan reagált arra, amit az Európai Parlament kíván, például az információk megosztásával kapcsolatban. Azt illetőleg, hogy mit teszünk az emberi kapcsolatokban. Konkrétan ez azt jelenti, hogy a külügyi szolgálat 15 találkozót tartott az AFET titkárságával, jelentéstevőkkel, illetve árnyék jelentéstevőkkel, és friss információkat szolgáltunk a turkmenisztáni emberi helyzetről. Videokonferenciát is tartottunk parla, európai parlamenti képviselőkkel 2015. E, szeptemberében. A külügyi szolgálat ezen kívül a Drojászra Bizottságnak is átadott egy dokumentumot az emberi jogi párbeszédről, 2015-ben, és ugyanezt fogjuk tenni 2016-ban is, hiszen május 16-án volt ez a párbeszéd. Mindemellett eh, a külügyi szolgálat eh, specifikus információkat is megosztott eh, adott egyéni esetekben, ahogy azt már Mogherini főképviselő alának is leírta a levelében Brock specifikus információs cserét folytatunk a turkmenisztáni emberjogi helyzetről az emberjogi kereten belül. Ez az információ csere majd azután fog létrejönni, amikor az EP delegációi ellátogatott volna Turkmenisztában, de ezt törölték, a külügyi szolgálat hajlandó erre a fajta információ cserére bármikor, illetve ezt cserére bármikor. Ami a Velencei Bizottságról elhangzott, illetve az ő részvételükről elhangzott az új türkmén alkotmány kapcsán. Ezt felvetettük a Türkmenisztánnal folytatott 8. emberjogi párbeszéd során, május 17-én itt Brüsszelben. Hacsiev külügyminiszter helyettes hangsúlyozta azt, hogy Türkmenisztán üdvözli bármely szervezet segítségét az alkotmány tervezettel kapcsolatban. Az EU delegáció megnyitása kapcsán már hangsúlyoztuk azt, hogy teljes mértékben egyetértünk azzal az elvvel, hogy ez jó lenne, jó lenne, hogyha egy teljes delegáció lenne jelen Türkmenisztánban, de ez függ a költségvetéstől is és ez, ez idáig nem tette lehetővé azt, hogy teljes delegáció legyen Türkmenisztánban, és ez a költségvetési akadály továbbra is megmarad. Persze az Európai Parlament támogatásával több lehetőséget lehetne itt teremteni. Ugyanakkor van egy kapcsolattartó irodánk Askabádban, és eh, az életékes nagykövetünk itt az ankarai nagykövet. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, mondja az elnök, most pedig megadom a szót. Ismételtel a jelentés készítőnek Manescu asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégámnak, akik felszólaltak ebben a vitában. Igaz az, hogy részletesen megvitattuk a pcr t illetve azt, hogy megadjuk a hozzájárulásunkat ehhez, hiszen, ahogy eh, Kukán kollégám és Tojbó úr is, ahogy elmondta, ez az egyetlen eszköz, amely eh, jogilag kötelező lehet a türkmén hatóságok számára. Mindenképpen meg szeretnénk adni ezt a hozzájárulásunkat, de az jelentéstevők, eh, a kollégáim helyesen hangsúlyozták azt is, hogy több mindenre van szükség, több erőfizetésre van szükség a türk, türkmén fél részéről is, az emberi jogok területén, a jogállamiság, az igazságügyi reformok területén. Nem szeretnénk leállítani a folyamatot, nem szeretnénk visszalépni ettől a folyamattól. Segíteni szeretnénk, és szeretnénk megmutatni teljes támogatásunkat és politikai szerepvállalásunkat. Pontosan ezért jutottunk erre a kompromisszumra, hogy legyen egy 99-es cikk értelmében egy ideiglenes jelentés, mert így megtarthatnánk a viták középpontjában ezt a kérdést, Szeretnénk ezzel a projekttel előre jutni, szeretnénk, hogyha a lehető leghamarabb megadhatnánk jóváhagyásunkat ennek a megállapodásnak, és így tudnánk támogatni a külügyi szolgálatot erőfeszítéseiben, hogy sikerüljön működni Türkmenisztánnal. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Manescu asszonynak, ezen vita után egyértelmű, hogy átadjuk majd a kibővített elnökségnek ezt a dossziét, és majd ők eljárnak a jelentéstevők kérelmével kapcsolatban. A titkárságunk a szakbizottságot majd informálni fogja. Köszönöm szépen, most pedig rátérünk a 19-es napirendi pontunkra. a harmadik felek által kifejtett EU ellenes propagandai felépés szolgáló unió stratégiai kommunikáció saját kezdeményezésű jelentésre van szó. Ez egy nagyon is aktuális téma, figyelembe véve a jelenleg kommunikációs internetes lehetőségeket. Az ECR-ből érkezik a jelentéstevő Fotiga asszony, aki majd elmondja ennek a jelentésnek a részleteit. Ez lesz az első eszmecsere a stratégiai kommunikációról, az EU ellenes propaganda ellen. Időszerű ez az állásolás, és szerintem sikerülhet majd ezzel fellépni a helytelen, hamis, illetve hibrid információval szemben, főként ilyen híresztelések vannak a keleti partnerséggel, Ukrajnával, Oroszországgal kapcsolatban, Hollandiában is nem régében láthattunk helytelen információkat az EU-Ukrajna megállapodás tekintetében. Tehát egyértelmű, hogy küzdeni kell az igazság érdekében, az álláspontunk érdekében. Annak érdekében, hogy erősen tudjunk fellépni, el kell ismer, fel kell ismernünk, és látnunk kell az ellenfelek technikáját, és ebből a szempontból már fontos lépések történtek a külügyi szolgálat részéről. Van egy külön ö, osztály, amely csak is a propaganda elleni fellépéssel foglalkozik. Nagyon fontos lesz a jelentésünk is a többi európai Egyezmény irányába, hogy hogyan lehetnénk hatékonyak az euránás propaganda, propagandával szemben. Mindezek eh, tudatában megadom a szót Fotiga asszonynak, aki jelentést nem tessék. Dear Chair, thank you for giving the me. Kedves elnök úr, nagyon köszönöm a szót teljes mértékben egyetértek önnel azzal kapcsolatban, hogy milyen jelentőséggel bír ez a téma, és amiben egyetértett a büró, a parlament. amelyben lehetővé tette ennek a saját kezdeményezési jelentésnek az elkészítését. Szeretnék köszönetet mondani nagyon sok félnek, pártnak, akik az első változatát a jelentésnek segítettek megfogalmazni. Először is köszönet az a fettitkárságnak, főleg Jenna Kaminska asszonynak, illetve Szilvia Manzata és Charles Bartman azoknak, akik az EU intézményeket képviselik, és akik a stratégiai kommunikációval foglalkoznak a harmadik felek által kifejtett e ellenes propaganda elleni felépés keretén belül. Főleg itt a keleti fenyegetésre gondolunk az Orosz Föderáció részéről. az ukrajnai ö, agresszió, a Krímfélsziget anektálása idején került erre sor, majd azt követően. The indicating words of uh, high rep. Uh... Azzal kezdeném, hogy elmondanám, milyen fenyegetéssel kell szembenézni az Európai Uniónak. Ez az egyik legnagyobb fenyegetés, és talán egyesek számára váratlanul ö, érkezett keletről, az Orosz Föderáció részéről. Főleg az észt válság során. Ennek következtében bizonyos intézmények születtek, majd egyéb események, fontos tényezők követték ezt, az orosz-grúziai háború, anektási kérdések, annak a kísérlete, hogy részben grúz területekre tegyék rá kezüket, és aztán a vége az lett, hogy a Krímfélszigetet annektálták. Új dolog, és ezt minden fontos érintet elismeri a nemzetközi közösségben, az a fenyegetés, amely délről ér minket. A marakes től Bangladesig húzódó térség stabilizásának fel, ki, felborulása, a terrorizmus, a közvetlen szomszédainkat és saját területeinket érintő radikalizálódás, a Daesh, az Al-Qaida és egyéb szervezetek fellépése. Nagyon sokat fel lehetne sorolni itt Ennek a fenyegetésnek a jellege, vagy jellegénél fogva, ez a fenyegetés nem csak az EU kívüli területeket, szomszédságát érintik, hanem az Európai Unió területét is, és tagállamait is ezen belül. El kell ismernünk, meg kell értenünk ezen fenyegetések több rétegű voltát, és sok esetben ezek minden egyes tagállam sajátosságaira szabva jelentkeznek. Minden egyes téma jellegét megragadva a propaganda keretén belül. Ami Oroszországot illeti, az Európai Parlament politikai frakcióinak tagjai kevésbé hivatalos ürésen jelezték, hogy a Kreml szerepét szeretnék inkább jelezni. De azt is kell tudnunk, hogy ami a stratégiai kommunikációt illeti, ugyanakkor mind állami, mind nem állami ö, szereplőkkel kell szembenéznünk. Ami a Daest illeti, egyértelmű, hogy aszimmetrikus a harc. Ukrajna esetében azonban állami erőfeszítések is történtek, illetve hibrid erőfeszítések. Úgyhogy ez rendkívül bonyolult terület. Nem volt könnyű tehát megfelelő keretet adni eh, ennek a jelentésnek, innovatív jellege miatt. Bár az általam említett pártok segítségével, és ugyanakkor az árnyékjelentés készítők megjegyzésének köszönhetően sikerült mindezt elérnem. Jerzy Pomanowski úr a igazgató úr segítségével sikerült megfogalmazni az első változatot. Rendkívül komplikált ez a téma, és már is sok megjegyzés érte. A Sputnik is foglalkozott vele. még mielőtt a titkárság kezébe érkezett volna az első változat. Ez egy vicces, de már is tudták, hogy mit szeretnénk leírni. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy rendkívül fontos és aktuális kérdésről van szó. Azt gondolom, nagyon sok politikus főleg a régi EU-s tagállamokban említette, hogy milyen traumatikus érzés volt, amikor meghallották, hogy saját hazájuk állampolgárai, és főleg a fiatalok, az ISIS-hez kíván csatlakozni, és el akar utazni, majd visszatérni EU-s tagállami területre, és aszimmetrikus cselekedeteket végrehajtani saját társadalmaik ellen. Ez tényleg traumatikus, ezt tudomásul venni, és meg kell érteni ezt a fenyegetést, definiálni azokat az eszközöket és módokat, ahogyan fel lehet lépni. Aztán a lehető legsikeresebben fellépni ellenük. Ez rendkívül fontos. Ezen kívül szeretném elmondani azt, hogy mekkora mérföldes lépéseket tett a lett, ne, necess- steps necessary to take. And I, I uh, would like also a lett elnökség. And, and, uh, uh, positively. Pozitívan értékelték a közleményt, amely a közös kérdésekről a főképviselő asszony nyilvánosságra hozott. Úgyhogy várom az jelentés készítők megjegyzéseit, számítok a rendkívül hatékony együttműködésükre, hiszen úgy gondolom, érdemes tényleges konszenzust találni ebben a témában, hiszen rendkívül fontos ez. Hiszen az Európai Uniós területeket sújthatja ez a propaganda. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Többen kértek szót, úgyhogy két-három percben adok mindenkinek szót, hogy betarthassuk a határidőt. Konkoriánó képviselőn akkor meg először a szót. Thank you, thank you, Chair. Let me first of all, uh... Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet mondanék az előadónak a kiváló munkáért. Azt gondolom, hogy kiinduló pontként kell a tanácsi határozatokat és közleményt felhasználni, egyrészt a 2015 márciusit, valamint az EU regionális stratégiáját Irakra és Szíriára vonatkozzon. Ezek mentén egyértelművé válik, hogy vagy a finanszírozás hiánya miatt az EU Task Force már mostanára is jó munkát végzett a finanszírozási hiányok ellenére. Ami a félrevezetési kampányt és propagandát illeti, amely ránk vár, azt láthatjuk, hogy az EU keleti és déli határain indulnak ezek, és közben célpontjuk az EU-ban lévő lakosság. Fontos közösen egy anyagban ami azt a kérdést illeti, hogy egy anyagban ö, foglalkozunk Oroszországgal és az iszlám állammal, hát azt gondolom, hogy ez ugyanannak az érmének a két oldala. Nem veszik figyelembe a demokratikus értékeket, demokratikus intézményeket, és szisztematikus propagandát végeznek, melynek eredménye a radikalizáció, és amely európai, az európai életvitelt és emberéleteket akar áldozatául követelni. Ezen véleményemet fogják tükrözni a módosítók, amelyeket be fogok nyújtani. Nagy örömmel nézek az együttműködés elébe Fotiga asszonyjal és a többi kollégával. Köszönöm szépen, egyelőre ennyit akartam elmondani. Elnök, köszönöm szépen. Freund úr, árnyékjelentéstevő a szocialisták részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni. Hol is van Fotiga asszony? Igen, elbújt. ezen nagyon jól felépített tervezethez arról, hogy hogyan lehet a propaganda és a félrevezetés és a félreteljékeztatás ellen. Még mielőtt a tervezetre rátérnék, nézzük meg, hogy lehetek közös definícióját találni a propagandának. Minnyáján tudjuk, hogy a 30-as években a náci hatalomra kerülése idején egy külön kabinetet hoztak létre, propaganda minisztérium névvel. Akkoriban a hírek terjesztésére a nácik nem rettentek vissza attól, hogy az ő információs eszközeiket úgy hívják, mint ahogy azok valóban voltak, propagandának. Véleményeket, álláspontokat, félretájékoztatást terjesztettek azért, hogy manipulálják a közvéleményt azért, hogy ez az állam számontjából az ő saját szempontjukból pozitív hatásokkal járjon. Persze a többi ország nem nézte ezt ölbetett kézzel, hanem létrehoztak erre ellenőszközöket, és például ennek mentén alakult ki a szovjet média hegemonia. A Radio Free Europe és a Voice of America mind a kettőt egyebek között az Egyesült Államok külügyminisztériuma hozta létre, egyértelmű céllal jöttek létre, a nyugati értékeket kellett védeniük olyan területeken, ahol a szovjetek hatalma alatt álltak az országok. Ma a kommunikációs műholdak lehetővé tették, hogy a televíziós programokat határon átnyúló jelleggel sugározzák. Ez hozzájárult a kommunista rendszer és a vasfüggöny felszámolásához. Nos, szeretnék néhány fenntartást is kifejezni, és nem értek egyet azzal, hogy az orosz és a dáis propagandát egy jelentésben kezeljük. A nyugati civilizáció egyik közös értelmezése az, hogy az iszlám állam, vagy az a dáis nem állam, és ezért egyáltalán nem ugyanolyan helyzetben áll, mint Oroszország hogy a Daist ilyen szintre hozzuk, és ezáltal ugyanolyan kategóriában kezeljük, mint Oroszországot, én úgy gondolom, hogy ez kontraproduktív. Ezek után azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy az Európai Unió különböző részeiben az orosz propaganda befolyását másként érzik. Lengyelország például komolyabb Kremlin barát nézőpont befolyásolás alá esik, mint mondjuk Portugália. Tehát próbáljuk megtalálni azt a közös nyelvezetet, amelyet az egész Európai Unióban használhatjuk, nem csak az Oroszországgal határos országokban. Másodszorban fontos megkülönböztetni a rossz propagandát a jó információtól. Harmadsorban olyan eszközöket kell alkalmaznunk, amelyekkel ki lehet deríteni, hogy ezen propaganda mennyiben jut el a tömegekhez, vagy jut el sok emberhez. Jelenleg nem tudjuk, hogy hányan nézik, hallgatják, olvassák a Kremlin barát újságokat, vagy információkat, vagy hány emberre hatnak ezek. A különböző tagállamokban, a különböző minisztériumok lehet, hogy nem tagadják ennek a létezését, azt, hogy az ilyen jellegű propagandáról tudnak, de attól még lehet, hogy senki sem nézi ezen képernyőket. És még valami? Nem szeretném, hogy a kezünkből kikerüljön ez az ügy. Én azt szeretném, hogyha további részletekkel rendelkeznék, még mielőtt belekezdenénk ebbe a munkába, arra vonatkozóan, hogy ez a téma valódi fenyegetést jelente az EU számára, vagy sem. Köszönöm, mondja az elnök. Az ALDE képviseletében adom meg a szót Ausztravicius képviselőnek. Köszönöm, elnök úr. Hogyha sokszor ismételjük meg a hazugságot, az az igazsághoz fog hasonlítani. És hogyha ebből a szólásból indulunk ki, ez valószínű, hogy a valóság részét képezi, akkor újabb csapdákba esünk. Valójában egyfajta hibrid háborútnak vagyunk a szemtanúi. Ezt nem tagadhatjuk, ez is a valóság része. Az egyik legfontosabb hibrid háborús eszköz, különösen a hibrid háború első szakaszaiban a propaganda. A propaganda bizonyos szociális csoportokat, területeket, országokat, népeket céloz meg. Be kell, hogy valljam, hogy ezen saját kezdeményezésű jelentés Fotiga képviselő tollából nagyon stabil alapokra épül. Jó okát, jó okát látom annak, hogy elfogadjuk ezt a jelentést. Természetesen megfogalmazok majd a frakciónk részéről, és megfogalmazok majd saját magam is javaslatokat ezzel kapcsolatban, de ez egy nagyon jó kiindulópont, nagyon jó szöveg. Kollégák, valójában a propaganda nem ismer határokat. Másként szólván, nem minden beteg vallja be azt, hogy fertőzött. A német kollégám azt mondta, hogy az Oroszországgal határos országokat talán osztrák, osztrák kollégáról van szó, tehát az Oroszországgal határos országokra jobban hat az orosz propaganda, akkor lehet, hogy semlegesebb lesz az észrevételem ön felé. Nos, Németországnak, a német népnek a Liza történetet kellett hallania, amely Moszkvából indult, ahhoz, hogy láthassuk, hogy, hogy ennek milyen hatásai lehetnek és mint kiderült, ez az úgynevezett Liza története kislányról pont az orosz propaganda részét képezte. Úgyhogy ne becsüljük alá azt, hogy milyen károkat okozhat a, pro- a propaganda. Az ország mérete itt nem igazán releváns. Ezen jelentésben szeretném, hogyha nagyobb hangsúlyt fektetnénk a nagyon hatékony és szükséges együttműködésre az EU és a NATO között. A NATO egy védelmi szövetség, a nyugati értékeket védő szövetség, a nyugati életmódot védő szövetség, és nagyon hasonlóak a céljaink, különböző eszközökre alapulván. Ezért azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha az ezzel kapcsolatos együttműködésünket megjemlíteni a jelentés. A propaganda ellenes tevékenységek ellenséges országok részéről fontos, hogy Brüsszelben és a tagállamokban is megfelelő ellenlépésekre, ellenlépéseket találnának. Fontos, hogy az országok elemezhessék az információt és szükséges döntéseket hozhassanak. az ellenséges információval és az ellenséges információval kapcsolatban, és megelőző intézkedéseket hozhassanak. Végül szeretnék nagyobb hangsúlyt tenni a szomszédságra ezen országokat nagymértékben befolyásolja és fertőzi meg az ellenséges információ terjedése az EU szomszédságában. Azt gondolom, hogy már most fontos része ez az EU szomszédságpolitikájának, és bizonyos szomszédos országainkat támogatjuk ebben. Fontos, hogy hatékonyabb legyen az együttműködés, legyenek közös programok és információcsere. Összességében tehát gratulálnék Fotiga asszonynak, kiváló erőfeszítést tett arra, hogy EU szintén, szintjén kezeljük ezt a kérdést. Azt remélem, hogy nem ez lesz az utolsó lépés az EU-ban, ez a jelentés, azon az úton, hogy aktívan léphessünk fel, és ne csak reagáljunk arra, ami a propaganda ellenes fellépést illeti a társadalmainkban. Köszönöm. Harms képviselő. Mich auch zuerst äh, bei Először is szeretnék Fotiga asszonynak köszönetet mondani, mert a jelentése nagyon jó alapot képez a vitánkhoz, viszont szeretnék köszönetet mondani Federica Magarininek, illetve a Stratcom äh, munkatársainak is, mert ők már egy lépéssel tovább vannak, mint mi itt a vitánkban, és az európai eh, demokrácia támogatási eszközzel létrejött már az első alap ahhoz, hogy ezzel az új helyzettel, ezzel az új propaganda helyzettel, ami az EU ellen irányul, eh, szembenézhessünk. Freund kolléga nagyon fontos dolgot emelt ki, már van tapasztalatunk ezen a kontinensen propagandával, amely rosszindulatú, de pontosan amiatt, hogy sok tapasztalatunk van, most okosnak kell lennünk, és egy új helyzetben is okosan kell reagálnunk. Egyetértek önnel, jónak tartanám azt, hogyha a Daesh, az IS propagandájára másképp reagálnánk, mint arra a kihívásra, amelyet a Kreml propagandája jelent számunkra. Úgy gondolom, hogy a Kreml propagandája egészen tudatosan irányul az Európai Unió ellen, illetve az Európai Unió stabilitása ellen, és Freund úr, én úgy gondolom, hogy nem a kelet-európaiak a célok itt, hanem itt már régóta tudatosan arról van szó, hogy Oroszország képét más fénybe tüntessék fel, a Putyin felszólalását is elolvashatjuk a Dumában. Putyin az egyik beszédében igazából Göbelsz rajongójaként mutatkozott meg. Én ezt németként rendkívül uh, ilyetten olvastam. Vannak olyan orosz állampolgárok is, akik a propagandával való bánásmód miatt uh, szenvednek, ami számunkra fontos, és ami szükséges számunkra, az az, hogy felismerjük azt, hogy mi a propaganda. Az Európai Unió állampolgárait képesség kell tenni arra, hogy felismerjék azt, hogy itt egy veszélyes fejleményről van szó, és ez a demokráciánk alapjait fenyegeti. A szisztematikus összekötés a propaganda médiának, például a Sputnik, ezeknek eh, szisztematikus eh, összekötetései vannak az anti-európai eh, nacionalista mozgalmakkal, ezt mindenképpen aggódva kell figyelni. Hogyan lehet reagálni a hazugságra, az összeesküvés elméletekre, a féligasságokra, a tudatos bizonytalansági stratégiákra, Itt nem csak ellenpropagandára van szükség, hanem jó információra is, illetve jó újságírásra is, hogy ezt hogyan lehet elérni, erről tegnap már elkezdtünk vitázni Fotiga asszonynal, és az Európai Unió ezt nem tudja végrehajtani, de, de, de muszáj, akarnia kell ezt. Most pedig Stetina kollega következik. Aha, sorry. Once more. Děkuji za slovo, pane před... Bocsánat, újra kezdem. Köszönöm szépen, szeretnék köszönet mondani Fatiga kollégának Szeretnék köszönetem Fatiga kollégának. Úgy gondolom, hogy eh, nagyon jó az, hogy eh, ez a jelentés ilyen hosszasan foglalkozik Oroszországgal. Eh, egy képviselő kollégám már elmondta azt, hogy Oroszország hibrid háborút folytat, de ki ellen? Ez a kérdés, amit meg kell válaszolnunk. Ki ellen folytatja Oroszország a hibrid oro- háborút? Ellenünk, az Európai Unió ellen. Ez a hazugság hadjárat egyetlen célral rendelkezik, mi pedig azzal, hogy az Európai Uniót megsemmisítse. Nagyon hatékony ez a fegyver. Ez a propaganda sokkal hatékonyabb, mint a páncélosok vagy a rakétarendszerek. Mindenképpen fel kell ezzel ellen lépnünk. A javaslat utolsó bekezdésével is utaltak arra, hogy az Európai Unió nagyon gyengén lép fel az ilyen hatékony fegyverek ellen, a Kreml ezen hatékony fegyverei ellen. Magarini asszony a tanácstól utasítást kapott arra, hogy egy csapatot hozzon létre, amely a Kremlből származó propaganda ellen lép fel. Létrejött ez a csoport, nyolc munkatársból, nyolc szeméből áll ez a csoport, pedig a propaganda az orosz propaganda, a Sputnik, a mindenfajta más propaganda elem, ami Oroszországban származik, ez több milliós támogatottsággal rendelkezik. Egy állandó hazugság áramlatot tartanak fent, ahogy elhangzik, vagy a olvasható a javaslat utolsó bekezdésében is, foglalkoznunk kell a finanszírozással is. Ha meg akarjuk nyerni ezt az információs háborút, akkor hatékonyan kell fellépnünk, de ez pénzbe kerül. Köszönöm a figyelmüket. Mr. Minkins from SND, please. Thank you, thank you very much. Minkins úr, szocialista frakció. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Kedves kollégák, először is a kérdésem a következő. Gyakorta olvasnak, vagy hallgatnak orosz híreket? Ha igen, ez a média változtat a véleményükön? Tudom, hogy vannak válaszok ezekre a kérdésekre. Tudjuk, hogy az EU-ban vannak olyan csoportok, akik rendszeresen nézik, olvassák ezeket a médiákat, de mit tudunk róluk? De szeretnénk tudni, hogy mi az anyanyelvük, stb. stb. Nálunk Lettországban körülbelül a lakosság 15%-ának fura státusza van, volt orosz állampolgárok. Nincs semmilyen más állampolgárságuk, nem szavazhatnak sem a helyhatóság sem az EU választásokon. 25 éve már ki vannak zárva a választási folyamatokból. Mit mondhatnak ők? Milyen jó számukra demokrácia? A kérdés, ami felmerül, Miért van ez így az EU lakosságának zöme esetében? Ez Putyin propagandája, milyen régóta nem tudjuk már ezt megoldani. Ezért bíznak jobban az orosz médiákban, mint a helyi önkormányzatokban. Ezért a jelenlegi problémákat kell megoldani, amikkel az embereknek szembe kell nézni, nem a propagandával harcolni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jurek úr! E, e, Köszönöm szépen. Először is Fotiga képviselőnek ezen kiváló kezdeményezésért gratulálni szeretnék. Bizonyította, hogy ha különböző kérdéseket felteszünk, mások az álláspontjaink, és mindenki szeretné a saját érdekeit képviselni. Én két kérdést szeretnék kiemelni a jelentésben. Azt a tényt, hogy emlékeztetnünk kell rá arra, hogy a jelenlegi orosz hatóságok megpróbálják a propagandájukat titokban folytatni, de összességében ennek a Szovjetunión túlmenően vannak geopolitikai kihatásai. És a társadalmi egyenlőtlenség rendszere szintén nagyon fontos. A társadalom nagy része egyáltalán nem vehetett részt a pártokban, és a pártok belső köreihez nem fértek hozzá. Tehát nem a többség emancipációjáról van itt szó, a társadalom ezt nem így élte meg. A társadalom kérdéseit fel kell vetni. Ami az új kapitalista rendszert illeti, a Szovjetunió egyfajta továbbvezetéséről van itt szó, egyfajta oligarchiáról. Tehát a nyugatellenes propagandával kapcsolatban azt kell tudnunk, hogy ők mit akarnak megvédeni. A jelentésnek fontos rá utalni arra, hogy a nemzeteink történelmi érdekeit és értékeit próbáljuk megvédeni. Az orosz propaganda minden egyes lépése azt célozza, hogy minden egyes felhasználható elemet fel is használjanak. De nem szabad ezt így folytatni. Vietnám, Kuba, ezen társadalmi elemek bekerülnek a propagandába. Egyértelmű, hogy ez Lenini ideológia. Itt tegyük egyértelművé azt, hogy a saját társadalmaink és nemzeteink történelmi értékeit kell megvédenünk. Mi nyugatot védjük, olyan nyugatot védünk, amely képes független államokat megvédeni. Nem akarjuk azt, hogy a Szovjetunióban folyamatban lévő kulturális válságot ránk is átterjesszék. Fontos a saját érdekeinket megvédeni. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves kollega. Uh, Köszönöm szépen, Jurek képviselő. Most uh, megadom a szót egy képviselőnek, aki a Kult szakbizottságban foglalkozik az ügyel. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Elsőként, nagyon fontos ez a jelentés. Nagyon fontos témáról beszélünk, és nagyon fontos probléma van előttünk. Mindenképpen tudnunk kell, hogy elég későn érkezik ez a jelentés, ami a propagandát illeti, már most is ez óriási méreteket öltött. Három kérdést szeretnék kiemelni. Elsőként, Jelenleg Európa védtelen a propaganda ellenében. Nincsen megfelelő reakciós eszköz a kezében, nincsenek eszközei arra, hogy a propaganda ellen fellépjen, és nincsenek képzések, képzési programok. A fiatalok az iskolában nem tanulják meg, hogy a politikai marketinget és a propagandát meg tudják különböztetni. És meg kell nézni, hogy milyen megközelítést lehet itt alkalmazni. Én elutasítom, hogy túlságosan keményen kellene eljárnunk, de a propaganda egyértelműen egyfajta befolyásolása a közéletnek, és ez mindenképpen hibás, és az a célja, hogy a közvéleményt megnyerje a saját céljainak, mégpedig olyan elemekkel, amelyek a valóságot nem tükrözik. Minnyáján tudjuk, hogy a propaganda nem valós információkon alapul. Fontos a félrevezetés, a félretájékoztatás, a félreértelmezés ellen fellépni a valóságra vonatkozóan. Tehát a valós elemeket próbálják meg úgy kitekerni, hogy aztán annak már semmi köze ne legyen a valósághoz, és így válhat hatékonyá, hatásosá a propaganda. Fontos a jelentésben ezt kiemelni. Nagyon fontos, hogy nem csak egy állam, egy ország vagy egy régió propagandájáról beszéljünk, nem, magáról a propaganda jelenségéről kell beszélnünk. Ebből a szempontból propaganda fenyegeti Európát, mégpedig nagyon sok szempontból erre oda kell figyelnünk. És még valami, ami ugyanolyan fontos, ezt utolsóként mondom el, úgy tűnik számunkra, hogy jelenleg lehetséges, hogy egyfajta hibrid háborúban vagyunk, hibrid konfliktusok alakultak ki, és ennek megfelelően hibrid eszközöket kell alkalmaznunk. Tehát a hagyományos eszközök már nem elegendőek. A 20. század végén alkalmazott eszközök már nem kielégítőek, a mi értékeinket akarjuk védeni, és ezért technológiai innovációra is szükség van, azért, hogy a félretájékoztatást, a félrevezetést, a propagandát megfelelően ellenválaszokkal tudjuk illetni. Én úgy gondolom személy szerint, hogy ezen tevékenységekre nem saját propagandával kell válaszolnunk. Nagyon fontos az információt, a tájékoztatást és a propagandát megkülönböztetni a valós tájékoztatási eszközöket és forrásokat kell kialakítani és megvédeni. Valódi, őszinte információkat kell nyújtanunk. Az embereket, a fiatalokat fel kell készíteni arra, hogy hogyan lehet megkülönböztetni a propagandát az információtól. Így lehet őket felkészíteni arra, hogy a propaganda ellen felléphessenek. Abból kell kiindulnunk, hogy őszintén és tisztességesen kell tájékoztatnunk a társadalmat. Antonio Panceri. Kedves barátom, Páncéli képviselő következik. Köszönöm szépen, nagyon röviden. Most még a véleményváltozás fázisában vagyunk. Szeretném elmondani, hogy mennyire többenten állok itt a munka előtt, ami folyik. Nagyon fontos munka ez. Nyilván vannak olyan kockázatok, amiket el kell kerülni. És nyilván földrajzi környezetet is figyelembe kell venni, itt most Oroszországra gondolok elsősorban. Oroszország a daesh -jel. Ebből a szempontból azért különbséget kell tennünk, mert egyébként olyan műveletet hajtunk végre, ami mindenképpen téves lesz, legalábbis politikai síkon. Aztán a technikai módszerek, eszközök terén nyilván még el kell mélyíteni a munkát. Itt az informatikára gondolok, de másra is. Nem tudom, mennyire követik a helyzetet, de azt gondolom, hogy összességében jobban kell szembenézni a propagandával, és főleg még megfelelőbb eszközökkel. Az Európai Unió befektet, hogy hatékonyan szembeszállhasson a problémával. Harmadik dolog, tegyük fel, hogy a, nem a harmadik országok részéről, hanem a saját országai részéről éri az Európai Uniót a legnagyobb negatív propaganda. Nos, a politikai válasz erőteljesebb lehet ebben az esetben, mint a harmadik országok kifejtette propaganda esetében. És többször is fölmerült a vita során az értékek kérdése, de természetesen az európai identitás kérdése is. Ez az európai identitás nyilván kicsit meginog a külső propagandának köszönten. Politikai témáról van szó, erről nincs szó a jelentésben. Mert ugye azzal a kockázattal is járhat ez a folyamat, hogy feloszlik az Európai Unió. Ugye most arról beszélünk, hogy mások milyen propagandát fejtenek ki annak érdekében, hogy felbomoljon az EU, de nem szabad elfeledkezni a belső dolgokról sem, a politikai aspektusról, hogy szembenézhessünk ezzel a külső propagandával. Azt gondolom, ezt is pozitívan kell értékelni. Köszönöm szépen. Elnök, nagyon érdekes a javaslata, úgyhogy Freud barátunkat követve tegyük félre egy kicsit a Daest, és foglalkozunk a belső problémákkal egy kicsit a jelentésben. Köszönöm. Antonio Epitideos kollega következik, parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. A propagandáról szóló állásfoglalásban Oroszország is benne van. És úgy gondolom, ez ellentmondásos. Az Európai Uniós politika vonatkozásában, hiszen Oroszország stratégiai partnerünk, megállapodásokat kötöttünk közösen, hogy hogyan tudnánk megoldást találni a szíriai problémára. Ugyanakkor Oroszországot ellenségnek tekintjük, mert a propaganda az egyik háborús eszköz. Mi azonban partnert szeretnénk, nem pedig ellenséget látni Oroszországban. Ha stratégiai partnert szeretnénk, akkor össze kell fognunk katonai és egyéb síkon. Egy kicsit ellentmondásos itt ez az egész történet. És néha nehéz határvonalat szabni az információ és a propaganda között. Azt gondolom, hogy az EU szempontjából ami fontos, hogy az igazat mondjuk. A propaganda viszont a valós eseményeket megpróbálja elferdíteni. Ha azt akarjuk, hogy higgyenek nekünk, szolidaritásra van szükség az Európai Uniós országok között. Ez azt jelenti, hogy nem engedhetjük meg azt, hogy egyik tagállamunk se süllyedjen teljes szegénységbe. Nem mondhatjuk azt, hogy a szolidaritáson, a közös értékeken alapuló unióból egyszerűen csak eltávozik egy tag. Ezt nem hagyhatjuk. Azt hiszem, a propagandával a leghatásosabban akkor vehetjük fel a harcot, hogyha tudomásul veszük, hogy nekünk is vannak hiányosságaink, nekünk is vannak hibáink. Az ortodox egyház eszközét használja fel az orosz propaganda. De Görögországban az ortodox egyház nem propagandát használ, hanem a szentírást hogy üzenetet közvetítsen a mi hitünk szerint. És az ortodox egyház részvétele ilyen szempontból egyáltalán nem tesz boldoggá. Oroszország bizonyos értékeket akadályoz. És aztán a történelem újraírásáról beszélnek, a kérdés az, hogy milyen történelmet akarnak újraírni. Köszönöm. Köszönöm. Epitideus úr. Én nem hiszem, hogy ennyire háborút akarnánk. Tányértne asszony azonban azt gondolom, hogy még többet tudna elmondani önöknek erről, hiszen a globális külpolitikai stratégia előadójaként sokat tud mondani nekünk. Köszönöm. Dear colleagues, that was exactly what I was going to say. Pontosan ezt akartam én is mondani. Úgy gondolom, hogy Fotiga asszony jelentése részét képezi az Európai Parlament eh, az a jelentésének, amit előkészítünk az európai kül- és biztonsági politika kapcsán. Ez a kérdés, amelyről ma beszélünk, ez azt jelenti, hogy azt kell megvizsgálnunk, hogyan lehet egy jó egyensúlyt találni a média szabadsága, illetve a megfelelő verseny között. A jelenlegi helyzetben nem beszélhetünk megfelelő versenyről. Ha megnézzük az olyan cégeket, mint a Sputnik vagy a Russia Today, amelyeket államilag finanszíroznak, és nagy mértékben finanszíroznak. Nagyon fontos az, hogy az Európai Bizottság ne csak kutatást végezzen a hibrid hadviselés tekintetében, hanem a kutatás eredményeit használja fel arra, hogy megoldást találjunk ahhoz, hogyan lehetne az európai értékeket képviselni és ezeket finanszírozni. Enélkül nem tudunk fellépni az ellenséges ideológiákkal szemben. Szeretnék néhány más gondolatot is kifejezni, ami szerintem fontos lehetne itt. Több figyelmet kell fordítani az oktatásra, arra, hogyan lehet az információkat elemezni. Ez egy életrát tanulási folyamat. Azon is el kell gondolkodnunk, hogy hogyan erősíthetnénk az európai hálózatokat, európai információs hálózatokat, és hogyan lehetne azt a tudást, ami már létezik, megvan, felhasználni más, nem, uh, hogyan lehet felhasználni a más nemzeti uh, intézményeknél, nemzetközi intézményeknél létező szolgál, információkat. Például van egy NATO központ Rigában, amely foglalkozik ilyen témákkal. Végezetül szeretnék rátérni az illegális finanszírozásra, ami különböző csatornákon keresztül érkezik. és ezt a finanszírozást ezekre a hibrid információs hadjáratokra fordítják. A tagállamoknak is vannak hírszerzési hírszerzői hálózata, amelyek foglalkoznak ezzel, de nekünk arra kell koncentrálni, hogy egy EU hírszerző ügynökséget hozzunk létre, amely képes felkutatni az illegális finanszírozás kapcsolatait, amely által finanszírozzák az újságírókat, szervezeteket, amelyek megpróbálják alásni az őszinte információkat és az őszinte kommunikációt. Tudjuk, hogy nagyon könnyű az agymosás, és eh, ezért is nagyon figyelnünk kell, amikor megpróbáljuk megvédeni értékeinket, hiszen ez a legfontosabb feladatunk. Köszönöm, Sandra. Most ismételte megkapja a szót Fotiga asszony jelentés készítőn. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki ma hozzászólt eh, ebben a vitában. Nagyon fontos eh, hogy eszmét cseréljünk erről a jelentésről, ahogy ezt már elmondtam. Uh, um, Nem volt uh, könnyű összegezni ezeket uh, a dolgokat. Meg kell találjunk a módját annak, hogy uh, meglegyen a vita számára az első alap. a tervezett vélemény egy plusz szemszöget kínál a mi vitáink számára is, a, kult vélemény, a kulturális szabadság véleményről beszélek. Mindenképpen figyelembe vesszük ezt. About uh, necessity. Nagyon érdekes volt azt hallani azt, hogy hibrid eszközökkel lehetne a hibrid hadjárat ellen fellépni. Én szeretnék majd még erről tárgyalni az elnyékjelentés tevői ülésen, amely a következő Strasburgi ülés héten lesz. Várom már ezt a vitát, és szeretnék köszönetet mondani minden kollégámnak, akit támogatja ezt. számítok arra, hogy sikerül majd jobban kidolgozni az ötleteiket. Hadd vessem fel ismételten a Kreml stratégiai kommunikációjának kérdését. Putyin ezen rendszerében megpróbálnak bennünket itt nyugaton manipulálni. És az, ami délről érkezik, például a Daesh stratégiai kommunikációja, ezt sokan megpróbálják összekötni, akár tetszik, akár nem, nagyon sok a szereplő most már, akik ellenünk fordulnak és nekünk ezzel szembe kell néznünk, fel kell ezt ismernünk, meg kell ezt értenünk, meg kell értenünk azt, és a különböző jellegű lehet ez, és ezért különböző eszközöket kell felhasználnunk arra, hogy ez ellen fellépjünk. Viszont nem lehetünk naívak ezen fenyegetések tekintetében, mert ezek léteznek, ezek a fenyegetések, és Freund úrra reagálva, illetve arra, hogy Lengyelország és Portugália között van különbség abban a tekintetben, hogy mennyire vagyunk kitéve az orosz propagandának. A jelentésben szó esik arról, hogy a fellépést úgy kell kialakítani, hogy az megfeleljen a különböző EU tagállamnak. Bizonyos tagállamokban nagyobb erőfeszítéseket kell tenniük ahhoz, hogy elérjék például a lengyeleket, de mi már évszázadok óta be vagyunk oltva ez ellen, hozzá vagyunk ehhez szokva, nem véletlen az, hogy Putyin fekete listáján nagyon sok lengyel szerepel. Az orosz fellépés ugyanúgy irányul, talán ugyanolyan mértékben a régi tagállamok ellen is. Úgy vélem, hogy Petra Ostravicius említette ezt a német kislányt, és ez az eset is jól körülülje mindazt, amit elmondtam. Thank you very much, Madame Fotiga. For... Köszönöm szépen, Fotiga asszony, a záró észrevételeket. A vitából is már érezhettük, hogy nagyon komoly tárgyalások lesznek az árnyék jelentéstevők között, hiszen a fogalom, a kérdéssel kapcsolatos megközelítések eléggé eltérőek. Hogyan lehet például a vallásos kérdéseket bevonni ebbe a vitába, és egyéb kérdések is felmerülnek. Sok szerencsét a tárgyalásokhoz. Emlékeztetnék mindenkit, hogy a módosítók benyújtási határideje két nap múlva lejár, május 26-án, tehát aki szeretne módosítót benyújtani, kérem tegye ezt meg. Legközelebb, június 27-én beszélünk erről az afetülésen, utána július 12-én szavazunk, és a plenáris szeptemberben szavaz róla. Két közleményem van, és az egyik a napirendi módosulásra vonatkozik. Most a bosznia-hercegovinai múlt heti látogatásról fogunk beszélni, hiszen ezt délelőtről ide elhalasztottuk, ezt a napi rendi pontot. A második megjegyzésem, hogy ma este vannak, akik kaptak meghívót az EU-ukrajnai kapcsolatokért felelős csoport hívott meg minket, hogy nézzük meg a Winter on Fire dokumentumfilmet a Majdán eseményekről. Ez egy kiváló film. Mindenkit szívesen várunk, hiszen a kibővített büró most a tervezetnél korábban 6 órakor fog kezdődni. Fél nyolctól a Bozárban lehet ezt a filmet megnézni. Mindenkit szívesen várunk. Jelezzék, hogyha szeretnének elmenni. Most tehát beszéljünk az AFED bosznia-hercegovinai látogatásáról. Szarajevóban voltunk múlt héten szerdán és csütörtökön, most először azután, hogy február 15-én benyújtották a csatlakozási kérelmüket. Tudják, hogy az Európai Parlament mennyire aktív volt abban, hogy pozitív hangulatot alakítsunk ki, és ezen kérelmet pozitívan fogadja a tanács, a tanácsi elnökség, a bizottság és a főképviselő asszony és Hán biztos úr pozitív visszajelzéseket adott. Először Mostárban tárgyaltunk, ez az egyik legnagyobb város Szarajevó után Bosznia-Hercegovinában. A fő kérdés az alkotmánybíróság erőfeszítései arra vonatkozóan, hogy helyhatósági választásokat lehessen tartani. Tehát október elejére tervezik ezeket, és az az érzésünk, hogy a politikai pártok megállapodnak abban, hogy ezt meg is tartják. Szarajevóban a jelenlegi elnökségi elnökkel, Izetbegovicsal találkoztunk, a miniszterek tanácsának elnökével, vagy miniszterelnökkel, aki Strasbourgban az afetülésen is járt nálunk nemrég, és a Republika Szerbszka és a federációk elnökével is találkoztunk, valamint a parlamentbeli kollégákkal, a stabilizációs és társulási parlamenti bizottság delegációjával találkoztunk, és Dekrosz urat küldjük el, és a következő ülésen kellene az eljárási szabályzatról dönteni júniusban Strasbourgban. A diplomatákkal is többször találkoztunk, egyebek között az EU képviselőjével, Bigemár úrral és a civil szervezetekkel. Természetesen nem csak az európai reformagenda a prioritás, hanem a különböző koordinációs mechanizmus is, valamint a stabilizációs és társulási megállapodás aláírása. Pozitív hírek érkeztek arra vonatkozóan, hogy a 2013-ban szermezett felmérést véglegesítik, és ezért pontosan lehet a választások októberben megtartani. Nem csak azt az üzenetet hordoztuk, hogy gyorsítsák fel az erőfeszítéseket az Európai Uniós orientáció felé, az ország bizonyos részein, a Republika Srpskában voltak kezdeményezések, már két népszavazást javasoltak, amit aztán nem tartottak meg, és egyszerűen kivételes módon támadott egy püspököt, aki itt volt nálunk december 2016, aki 2016. december 1-én fog eljönni hozzánk. Napirenden van az is, hogy az Európai Tanácsnál a tagsági tagjelölti státuszt 2017-ben megkaphatják-e. Azt reméljük, hogy pozitív döntések születnek ezzel kapcsolatban a szlovák elnökség alatt. Most pedig szeretném megadni a szót Krisztián Prédának, az előadónknak. Kiváló jelentést készített, két hónappal ezelőtt fogadták ezt el, és ő részletesebben beszámol arról, hogy a reform folyamatok hogyan állnak és milyen benyomásai voltak a látogatás során. Krisztián. Président. Euh, nagyon köszönöm, elnök úr. Elberkovics nagyon átfogóan ismertette a helyzetet arról, amit Boszniában egy héttel ezelőtt tettünk. És valóban Mostárban kezdtünk, Amikor a programot összeállítottuk eredetileg, az volt az elképzelés, hogy Mostárba menjünk, és gratuláljunk a boszniai, hercegovinai politikai erőknek a megállapodáshoz, amely aztán Mostárban helyhatósági választásokhoz vezet. Sajnálatos módon a pozitívnak tűnő tárgyalások nem jó eredménnyel zárultak. Úgyhogy meghallgattuk a helyszínen a fő politikai felelősöket, az SDZ-t, az SDP-t, a DF-et, amelyek az ország jelentős politikai erőit képviselik, mint pártok. Egész Bosznia-Hercegovinában lesznek helyhatósági választások, Mostárban viszont nem. Nos, egy kicsit meglepett minket az a reakció, ezt meg kell mondanom, hogy azt mondták nekünk, hogy ez a nemzetközi közösség feladata, hogy megoldást találjon. Mi aztán erre azt mondtuk, hogy Bosznia-Hercegovinának fel kell vállalnia, hogyan is fogalmazzak, politikai kötelezettségeit. Ez erőteljes üzenet volt. Ez a Begovics csal folytatott eszmecserénk során is ezt hangsúlyoztuk. Aztán sok eszmecsere folyt a Szerejeuvi találkozó során, arról a kérdésről, amely a hatóságok egy nagyon fontos kísérlete, vagyis a jelöltség, amikor is hangsúlyoztuk azt, hogy a három kötelezettségvállalást teljesíteni kell. Ez teljesen világos. Andrei már említette, koordinációs mechanizmusról van szó, amely késekedik. A társulási megállapodás hoz való alkalmazkodás, a reformprogram, ezek rendkívül fontos területek, és a delegáció is, és főleg Vigemárk úr fontosnak emelt ki. De a delegáció nagyon sokat segített nekünk a látogatások megszervezésében du contact avec euh, ami a politikai felelősökkel való kapcsolatot illeti. Meg kell említenem azt a tényt, hogy Novalics és Zianovics miniszterelnökökkel találkoztunk. Zianovics asszony bizonyára emlékeznek a parlament nagy többséggel fogadott el egy jelentést, amely a szerbrő köztársaságról szólt, és hát a reakció nem volt túlságosan baráti. A jelentést felületesnek, tendenciózusnak jellemezte, tehát nem volt igazán kész, hogy együttműködjön velünk, távolságtartónak bizonyult akkoriban. Mi be akartuk vonni a Republika Szerbszkát, a helyi hatóságokat ebbe a közös erőfeszítésbe. Bosznia-Hercegovinában az európai úton való ballagásra. Aztán jó híreket hallottunk azon módszer elfogadását illetően, a népszámlálást illetően. Azóta sajnálatos módon kicsit más fordulatot vett a dolog a Republika Szerbszka részéről. A korrupció ellenesség még fontos, az intézmények erőfeszítése, vannak köztük jelentős is, például vannak olyan ügyészek, akik nem félnek attól, hogy ehhez a témához nyúljanak, fe, politikai felelősséget vállalnak, és hát pontosan arra van szükség, hogy a politikai pártok felvállalják ezt a korrupció elleni harcot. Aztán azt az üzenetet is közvetítettük, hogy szükség van egy olyan álláspontra a boszniai kollégák részéről a parlamentben, ami emlékeztetnék arra, hogy néhány nap múlva megvitatjuk ezt a témát, és elnökünk, Elmar Brock, aki most csatlakozott ismételten hozzánk, Picula kollégával együtt, egy elnökkel beszéltek, önről beszélek, tehát elnök nekünk, és Picola úr levelet fogalmazott meg szakbizottságunk nevében, ami az eljárási szabályokra vonatkozik. És arról beszéltem, hogy emlékeztettük kollégáinkat, parlamenti képviselői kollégáinkat, hogy elfogadható álláspontot alakítsanak ki, hogy lehetővé váljon az európai parlamenti képviselők és a boszniai képviselők közötti együttműködés. És ezt ugye június elején kellene elfogadni, mint programot. Nagyon köszönöm a figyelmüket, szerintem nagyon jó volt ez a látogatás, köszönet a delegációnak, hogy segített nekünk, köszönöm. To telling us and me the news about your trip to Bosnia. Köszönjük szépen, hogy a boszniai látogatásról beszámolt. Suica asszony már jelentkezett, horvát hangot hallhatunk. Mivel a látogatásunk csak nap csak az első napján vettem részt Mostárban és a Vigemárkkal töltött vacsorán, ezért csak pár szóban szólhatok hozzá. Úgy gondolom, hogy itt a parlamentben különbség van a között, amikor itt a parlamentben állásfoglalást fogalmazunk meg, és amikor a helyszínre elmegyünk egészen másott a helyzet. Leginkább az ütött meg, hogy politikai szempontból, itt helyi politikai vezetőkről beszélek Mostárban, nem tudnak megállapodni a választási helyzetről. Hogyha Szarajevóban nem lehet többségi parlamenti ö, gyűlésük az alkotmányos bírósággal kapcsolatban, akkor a kérdés az, hogy hogyan tudnak majd sokkal fontosabb kérdésekben dőlőre jutni. Ez az én kérdésem. Annak ellenére, hogy én mindig is támogatom Bosznia-Hercegovinát és az ők Európai Uniós integrációját, ezen kérdések miatt azért kicsit el kell gondolkoznunk a helyzeten. Módosítaniuk kell a választási jogon, ezt nem tehetik meg anélkül, hogy az alkotmánybíróság döntéseit végrehajtanák. Nézzük meg, hogy mi következik. Öntől hallottuk, hogy a szarajevói látogatás rendkívül sikeres volt, nagy érdeklődéssel várjuk a progresszív megközelítést. Köszönöm, dolgozunk együtt Bosznia-Hercegovináért. Mark, lassen mich eine äh, Das ist mir jetzt gerade auch Engedjenek meg egy utolsó megjegyzést. Mostában nem voltam jelen, de Szarajevóban ott voltam. Bosznia-Hercegovinában, ez nagy kérdés, de nem csak ott, hogy ezekben az országokban a múltól való félelem miatt nincs bátorságuk arra, hogy jövőben nézzenek és mindenki a másikat akadályozza, annak érdekében, hogy megtarthassák jelenlegi pozíciójukat, és ne kerüljön elő ismételten a múlt. Tehát nincs bátorság ahhoz, ami az európai egységet is létrehozza. Tehát igazából egyfajta mikrokozmosz jön létre Bosznia-Hercegovinában. Nincs bátorság az, hogy egy lépést tegyenek előre. Viszont az emberek élethelyzete és egyre rosszabb ott. És amíg a bizalom nincs meg a jövő irányába, addig megmaradnak ebben a jelenlegi helyzetben. És ebben mind a három csoport különböző módon felelős. Úgy gondolom, hogy itt egy új kiinduló pontot kell találni. Nagyon érdekes az, hogy tartalmilag ez hogyan viszonyul egymáshoz. Találkoztunk a federáció miniszterelnökével, és ez már egy fiatalabb generáció, viszont a tartalommal semmi nem változott, vagy nem sok. Az a benyomásom, hogy talán ez egy második kapcsolat kicsit konstruktívabb, mint korábban. Remélem, hogy nem csapott be az érzésem, és szerintem ez a legfontosabb üzenet. Tudjuk hogy azt, hogy az országot egyben lehessen tartani az európai perspektíva érdekében, és remélem, hogy az európai perspektíva nem hamis, hanem inkább tényleg ezt eh, lehetőségként tekintik. Viszont ebben már nem vagyok annyira biztos, úgy gondolom, hogy a legfontosabb az az, hogy erről beszéljünk velük, és ne eh, bújjunk meg a diplomáciai um, hozzászólások mögött. Ezt túl sokáig tettük. Vannak olyan közvéleménykutatások is, hogy a fiatalabb eh, generáció ezt megérti, nem tudjuk eh, ezt a helyzetet még 20 évig fenntartani, mert igazából akkor már senki nem fog hinni egy európai perspektívában. Szerintem ez a régió stabilitását is szolgálná, és a mi érdekeinket is, hogy ezt e, megoldanánk. Nagyon fontos az, hogy a következő találkozónkon a federáció miniszter elnökével beszéljünk erről. Csak Bajna Lukában tartsuk a következő találkozót. Mindkét miniszterelnök azt mondta, hogy ezt megtennék, igen mondtak. Az kell, hogy megváltozzanak a gondolkodási módok, hogy változásokat érjünk el. Szeretnék köszönöm mondani mindenkinek, aki részt vett ezen az utazáson, és ezzel az ülést lezárom, és azonnal rá is térünk a kibővített elnökségi ülésre június másodikán találkozunk legközelebb. Milyen nap ez? Tehát jövő hét csütörtökön. A jövő csütörtökön? Most mi lesz a napi renden? Hát van elég probléma a világon. Az Európai Parlament Jelentésen kívül. Ach, das ist der Tag, wo... Ah, ez az alap, amikor az LPP e frakció nincs is egyáltalán itt? Az LPP e külügyi része nem vesz itt. Hát, hogyha nem szükségszerű ez az ülés, akkor én azt javasolnám, hogy töröljük ezt az ülést, és inkább június 13-án, 14-én találkozzunk és június 6-án úgyis találkozunk Strasbourgban, és szerintem el kell azon gondolkodnunk, hogy néhány fontos kérdést eh, ott futassunk meg. Egyetetenek ezzel? Akkor ezt a félnapos eh, ülésen úgysem várhatnánk eh, csütörtökön nagy részvételt, hiszen a legtöbben úgyis úton vannak a választókerületekben, és Tanok úrnak lesz ideje arra, hogy foglalkozzon a Brexittel, ami előnyös lehetne, előnyös lehetne. Köszönöm, az ülést lezárom. Yes, no sense of humor.